Good morning, ladies. Szeretettel üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Nem túl sokan vagyunk. Jó, működik a mikrofon, ugye? Tehát nem sok képviselő jelent meg, mégis megnyitom az ülést. Érdekes témák vannak de mielőtt ezekre rátérünk, néhány hivatalos bejelentésem lenne. Először is szeretném mindenkit emlékeztetni, hogy ezt az ülést az interneten is követhetik az érdeklődőt, érdeklődők. Másodszor pedig szeretnék utalni arra, hogy a 26, október 26-ai, 27-e ülésnek a jegyzőkönyvét mindenki megkapta, most már rendelkezésre áll. Remélem, hogy ezzel senkinek nincs erre e, kifogás, de úgy látom, hogy ügyrendi javaslatot szeretne jelenteni. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is a napirenddel kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni. Szerintem fogjuk ezt gyor, csináljuk ezt gyorsan. A nyolcas pont egy külön kérdés, Keith Taylor kérdésével kapcsolatban, akit én még itt sose láttam, megmondom őszintén. A bizottságtól kaptunk erre már választ, el lehet olvasni, ezt tehát már október végén tudtuk, tehát akkor nem értem, hogy miért van ez itt még mindig a napi rendet. Szerintem le kéne venni. Aztán a 15-ös pont is meglepő számomra. Franciaországból érkezik egy delegáció, amivel ez önmagában semmi baj, de jobban is lehetne tervezni, hogyha bizonyos frakciókkal mini meghallgatásokat tartunk, és most éppen Párizsból jön egy delegáció, akkor jó lenne, hogyha erről előre tudnánk mert oké, okay, meghívtuk őket, persze, de ha ilyen gyenge a, a napirendünk, hogy csak ilyenekkel tudjuk feltölteni, akkor ne csináljunk háromnapos ö, üléseket, hanem inkább legyen egynapos, de akkor legyen érdemi. Tehát azt javaslom, a nyolcas napirendi pontot javaslom törölni. Köszönöm szépen. Okay, eine weitere Wortmeldung direkt dazu. Valaki kéri még ehhez a szót? Igen, úgy látom. Köszönöm. Tessék. Nem vagyok benne biztos, hogy a nyolcas napi rendi pont rendesen felkerült volna a tervezetre, de azt hiszem, hogy a bizottság válasza sem feltétlenül adekvát. Azt gondolom, ez egy fontos kérdés az Egyesült Királyságban, és szerintem ez az egész Unióban is fontos, hiszen hogyha bizonyos társaságok, Twinings átcsoportosítja magát a e, Európán belül, akkor ez nagyon is fontos, és nem hiszem, hogy a bizottság válasza megfelelő, és ezt az alkalmat akartam megragadni, hogy ezt újra fölvessem a, a bizottsággal. Elnök úr, válaszolatok? Igen, ez teljesen igaz, de itt az a kérdés, hogy ami, hogy mi kerül a napirendbe. Van egy csomó olyan kérdés, Eh, amire nem lehet folyton, amire nem lehet válaszolni. És felteszünk egy kérdést, és a, utána pedig az a kérdés, hogy a válasz megfelelő-e. Tehát nem lehet a napirendet azzal teletölteni, hogy egy eh, képviselők eh, kérdésére a válaszokat megbeszéljük. Biztos vagyok benne, hogy az elnök úrnak nagyon is fontos ez a kérdés, de nem ez a lényeg, hanem ezzel csak felpuffasztjuk a napirendünket, és nem hiszem, hogy ez egy jó ötlet. Oké, okay der Punkt 8. Ich Nos, akkor a nyolcas ponttal kapcsolatban én is úgy látom, hogy az eljárás rendi szempontból is szerencsétlen, de minden esetre, hogy ez itt van a napirenden, de megadom a szót, itt jobb oldalamon a kolléganőnek, a bizottság írásos állásfoglalása erre a kérdésre abszolút nem kielégítő és éppen ezért ezeket a támogatásokat továbbra is intenzíven foglalkozunk. Azt gondolom, hogy erről már sokat beszéltünk, mindenki tudja, hogy miről van szó. Éppen ezért úgy döntök, hogy ezt akkor töröljük. Hogyha senkinek ezzel nincs ellenvetése, köszönöm szépen. Nos, akkor nézzük meg, mi a helyzet a 15-ös ponttal. Itt én is kicsit meglepődtem én is, hogy hogy került ez egyáltalán ide a napi rendre. De hogyha nem ragaszkodik a kolléga ahhoz, hogy e, ezt töröljük. Hát ugye ezeket az embereket már meghívtuk, ők már itt vannak, megérheztek, megérkeztek, e, most már nem kéne őket visszaküldeni, de legközelebb. Igen, elnök, akkor azt korábban tesszük. Köszönöm szépen, akkor megyünk tovább a napi rendünkkel, és a harmadik napi rendi pontra térünk rá, az elnök közleményei, nevezetesen uh, Hübner asszony közleményei. Itt alapvetően arról van szó, hogy a miniszterek értekezlete, igen, éppen most mondják nekem, hogy Hübner asszony csatlakozik hozzánk, és erről fog szólni, mihet megérkezik. És ezzel rátérhetünk a négyes napirendi pontra, hiszen erre készültünk alapvetően. A téma a romák integrációjának Európai Uniós stratégiája. És itt a, a jelentés előadója kapja meg a szót, hogy elmondja nekünk. Kedves kollégák, hadd hangsúlyozzam újból, hogy a roma, európai roma kisebbség számára mennyire fontos, hogy e, európai megközelítés legyen. E, több millió e, roma él kulturálisan egészen különleges állapotban, és szegénységben, és társadalmi és gazdasági kirekesztettségben. Az európai politikai, politikusok a romáknak a helyzetét Európában arra használják föl, hogy rövidtávú opportunista célokat érjenek el. Európában határok nélkül élünk biztonságban, és a nemzeti megoldások nem elegendők a romák helyzetének javítására. Épp ezért az EU erőfeszítéseket szinkronizálni kellene nemzeti és európai szinten Konkrét javaslataim vannak ebből a szempontból, és épp ezért várom a javaslatokat önöktől is. Nos, akkor nézzük a lakhatást. 2010-ben az Európai Unió a a marginalizált közösségek számára lehetőségeket teremtett, elsősorban a romáknak, és épp ezért operatív programokat használhatnak föl, hogy a regionális fejlesztési alapok 2%-át ez, erre használják fel. A tagállamok eddig nem használták fel ezt a lehetőséget, és épp ezért felmerül a kérdés, hogy akkor ha a tagállamok és a bizottság meggyőződése az, hogy szükséges ezekre az, szükség van ezekre az intézkedésekre, akkor miért nem teszünk valamit? Tehát a nemzeti hatóságoknak biztosítani kell azt, hogy integrálják a, a legkiszolgáltatottabb csoportokat. Tehát javas, javítani kell a lakhatási körülményeken, a kommunikációs rendszereken, stb. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, és valóban segítsünk az embereknek, hogy ne csak halászni tanítsuk meg őket, hanem hogy eh, ne csak halat adjunk nekik, hanem halászni és megtanítsuk őket, akkor nagyon fontos, hogy oktassuk a gyermekeket, és hogy eh, a eh, munkaközvetítőknek a felajánlásait elfogadják az emberek, tehát hogy munkahelyeket vállaljanak. E, e, különösen a e, hosszú ideig munkanélküliségben élő embereket a romákat nem csak mint kiszolgáltatott csoportokat kell tekinteni, és nem csak szociális segélyeket biztosítani nekik. Tehát remélhetőleg egy nap ez majd megtörténik. Egyelőre minden esetre EU szinten megfelelő mechanizmusokat kell létrehozni a romák gazdasági és szociális integráció számára, munkahelyeket biztosítani nekik és közszolgáltatásokat a korlátozott pozitív diszkriminációnak is van szerepe. A romák segítsége nem csak társadalmi felelősség, hanem gazdasági szükséglet is. Nincsen más alternatívája a romák teljes integrációjának nem csak azért, mert jótékonykodni akarunk, hanem mert pénzügyi érdekünk is. Az állampolgárok, a vállalkozások és a kormányok hasznára válik, hogyha jobb munkahelyeket biztosítanak számukra. Az integráció, a befogadás mindkét oldal szándékával kell, hogy találkozzon. A romáknak az integrációja a magyar soros elnökségnek is elsőrendű feladata. A 2020-as EU stratégia is nagyon fontos ebből a szempontból, mert a munkanélküliség megszöntése, a korai iskolába, tehát iskoláztatás mind fontos feladatok. E, nem elsősorban az a probléma, hogy hátrányos megkülönböztetés van, hanem hogy a szegénység milyen következményekkel jár. Nem elegendő az oktatás, és ez a szociális társadalmi kirekesztéshez vezet. Épp ezért az intézkedést az oktatásra kell koncentrálni, ugyanis a romák, roma lányoknak a korai szülése azt jelenti, hogy az iskolazottságokat is hamar befejezik. Épp ezért szükség van külön programokra ennek a hátrányos megkülönböztetésnek a megszüntetésére 2013-tól kezdődően. Épp ezért ma azt várom a kollégáktól, hogy javaslatokat tesznek arra, hogy hogyan hangolhatjuk össze a nemzeti és EU-s intézkedéseket, hogy befogadjuk a romákat Európában van. És a saját kezdeményezés jelentésünkben e, e, ennek a dokumentumát a magyar soros elnökségnek és a magyar biztoság és az Európai Bizottságnak is fel kell használni arra, hogy a romák integrációját megvalósítsa. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank, Herr Kovacic. Köszönöm Kovacic úrnak ezt a hozzászólást. Nagyon érzékeny hozzászólás volt ez. Tudjuk, hogy itt sokkal többet kellene európai szinten tenni, erősebben kellene felszólalnunk. És most átadom a szót a kolléga úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném az előadónak megköszönni, hogy megosztotta velünk a véleményét. Szerintem ez jó anyag, ami előttünk fekszik. Beleillik abba a regionális politikába, amit ez a szakbizottság eh, kitűzött. És sok pont tekintetben egyet is értek a jelentés előadójával. De a bizottságnál én több kritikával illetném a nemzeti kormányokat. Például a szöveg negyedik pontja, ahogy bizonyára ön is tudja, az idei év elején elfogadtunk egy rendeletet a, kiszolg, a társadalom kiszolgáltatott rétegeiről. És egy csomó kérdést vetettünk fel ezzel kapcsolatban még a nyár előtt. Valamire kaptunk választ, volt amire nem. Ezek nem kerültek be a napirendre, de ezen kérdések fényében a kérdések és válaszok tartalmát illetően azt gondolom, hogy az egész kontextusból is kiderül, hogy eddig a csúcs sem ért el e, komoly eredményeket. Tehát tulajdonképpen nem használtuk azokat a programokat, amelyek már rendelkezésre állnak az egyes tagállap, e, e, az egyes tagállapokban. A bizottság úgy döntött, hogy 2011-ben jó néhány új dolgot fog bevezetni az európai alapok segítségével, hogy felmérjék a helyzeteket, hogy, hogy mit használtak fel. Most már majdnem vége az évnek, lassan, és, a, és gyakorlatilag az derült ki, hogy a 2010-11-es év elvesztegetődött ebből a szempontból. És nagyon is aggódom, hogy, hogy nem gyakorolunk elég nyomást a saját nemzeti kormányainkra, hogy ezeket az alapokat kellőképpen kihasználják. Például Romániából is, hogy ezt a román példa is mutatja, látjuk, hogy vannak olyan polgármesterek, olyan önkormányzatok, ahol, ahol tényleg tesznek erőfeszítéseket a foglalkoztatás, a lakhatás és az iskoláztatás terén. Tehát sok minden történik a valós életben, de nem mindenhol. Tehát miért nem lehetséges az, hogy hogy mások, más városokat is arra biztassunk, hogy használják ezeket az alapokat. Például Romániában az, az alapoknak, a rendelkezésre álló pénznek csak a 10%-át használták fel, és minden nagyon bürokratikusan történik. A bizottság arról beszélt, hogy, hogy felméréseket és tanulmányokat készítenek, de nem gondolom, hogy ez elengedő lenne határozottabbnak kell lenni, amikor az uniós kom, unió és az, a tagállamok közti kommunikációról van szó. Teljesen világos, hogy a, a romák, akiknek 90%-a letelepedett, olyan városokban, ahol tudnák nekik segítséget nyújtani, és az, egész művele, az egésznek ez lenne a lényege, hogy használjuk a rendelkezésre álló eszközöket, amit nem tettünk meg. Azt hiszem, hogy ki kéne találnunk valamit, egy olyan javaslatot kéne letenni az asztalt, amivel biztosíthatjuk, hogy ezeket az alapokat megfelelően kihasználjuk hiszen a társfinanszírozásnak, ha nincs értelme, akkor be legyen belünk annyi vér a pucánkban, hogy ezt meg is mondjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni, Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját Valóban az én országom, Franciaország ezzel a problémával szembe kellett, hogy nézzen nem régen. Épp ezért nagyon örülök ennek az európai szinten megoldásra kerülő problémának, tehát hogy integráljuk a romákat. A nomád, tehát a vándor népességek Európában valóban problémákat jelent. Épp ezért nagyon örülök, hogy az európai programokban a marginalizált csoportok számára is megoldásokat keresnek. Ahogy Nisztároly kolléga is mondta, az alapokat nem megfelelő mértékben használják fel. Épp ezért meg kell próbálni ösztönözni a döntéshozókat, hogy ezeket valóban használják használják fel. Tehát olyan politikára van szükség, hogy letelepítsék, méghozzá szisztematikusan letelepítsék a romákat még akkor is, hogyha a vándor életmond ennek a lépességnek csak egyetlen, egy részét érinti. Ez a vándor életmód, ez egy kulturális vonzata ennek a népcsoportnak, de népcsoportnak, tehát ez nem azt jelenti persze, hogy a megoldás csak az, hogy megpróbáljuk letelepíteni a romákat. Az Európai Uniónak fontos szerepet kell játszani a romák a tagállamok közötti vándorlásával kapcsolatban, ugyanis a szabad mozgás, a közösségi és a nemzeti szabályok, azok nyilvánvalóan keretet teremtenek ennek a mozgásnak. Tehát nem szabad karikaturizálni a különböző csoportokat, akár a romákat, akár azokat az országokat, amelyek befogadják őket, például a Franciaország. Tehát ezek érzékeny kérdések. Ennyit akartam mondani, elnök úr, és a jelentéstevőnek is ennyit szántam. Ja, danke schön für diese Wortmeldung dann. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és Schmidt asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Nem akarom már azokat a kérdémákat elminteni, amelyeket kollégám is érintett. Van Nisserlor kolléga azt mondta a, a kérdéssel kapcsolatban, hogy a különböző alapokat nem használják ki megfelelően. Ez valós helyzet, és ez súlyos helyzet, ugyanis jelentős összegeket tudunk ezen kérdések, például a lakhatás kérdésének a megoldására, ugyanakkor a foglalkoztatottság, az oktatás, stb. Ezekre a kérdésekre az európai, a szociális alapokat mozgosítani lehet. Először elemezni kell az okait annak, hogy miért nem használják fel ezeket az összegeket. És hogyha megtaláltuk az okokat, akkor ezeket javítani kell. Fontos, hogy a helyi közösségekkel, vezetőkkel, a különböző partnerszervezetekkel kommunikáljunk, nem csak Franciaországban, hanem Romániában, Magyarországon, Bulgáriában. Tehát vannak olyan partnerek, amelyek ezekkel a közösségekkel együtt dolgoznak, és nagyon fontos, hogy tájékoztassuk őket, és emlékeztessük őket arra, hogy az európai alapokat felhasználhatjuk, felhasználhatják, hogy projekteket indíthatnak ezekkel, és megvalósíthatják ezeknek az, az alapoknak a mozgosítását Ugyanakkor vannak olyan államok, ahol még ezeket a költségvetési sorokat nem nyitották meg, például a lakhatás kérdésének a megoldására. Épp ezért emlékeztetni kell a partnereket, hogy a hármas célcsoportban, célterületen az alapokat mozgosítsák, hogy a bevált gyakorlatokat kicseréljék, hogy tájékoztató platformokat használjak fel, mert ezeket manapság még nem elég eléggé használják. Dankeschön. Köszönöm szépen a hozzászólást, és Matula úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék hozzátenni ehhez a romákkal kapcsolatos vitákkal, vitához, hogy a romák helyzete Romániában nem csak Romániában megmutatkozik akkor is, amikor látogatásokat teszünk Romániában vagy más régiókban. Vannak olyan projektek, amelyek a romákat célázzák meg ezeken a területeken. Egy olyan kérdéssel kezdeném, amelyekkel még nem foglalkoztak Romániában vagy máshol, és pedig, miért nem ismerjük még a roma, roma lakosságnak a teljes számát. A becslések között milliónyi különbségek vannak. A Románia nyugati részén a tapasztalatunk azt mutatja, hogy nem is lehet még pontosan megbecsülni a romák számát, tehát azoknak a számát, akiket integrálni kellene. Azok a romák, akik már integrálódtak, nagyon sokszor nem is romának vallják magukat. Épp ezért továbbra is fennmarad a kérdés, hogy miért nem jelzik, hogy romák. Valószínűleg azért, mert a nemzeti közösség teljes tagjaiként kellenének, szeretnének élni, de hát EU-s állampolgárként. Ne felejtsük el, hogy Romániában a romák többsége tulajdonképpen letelepedett. 90%-a, vagy akár még több is már ö, letelepedett valahol. Talán 2-5 százalék, vagy lehet, hogy még 10 százalékig továbbra is vándorló roma. Közülük kevesen bűncselekményekből élnek meg. És a román statisztikák azt mutatják, hogy nem feltétlenül ők követik el a súlyos bűncselekményeket, hanem csak a kisebb bűncselekményeket. A román lakosság számára már különböző projekteket indítottunk. Szerintem a probléma megoldására az oktatás, a lakhatás és a munka kérdésének a megoldása fontos. Több erőfeszítésre van szükség az alapok felhasználására és a bürokrácia csökkentésére, tehát hogy közele, könnyebben hozzájuthassanak az alapokhoz. A, különböző projektek felhasználásában. Láthatjuk például, hogy egy nyugat-romániai e, polgármester több mint 280 házat épített fel, építetett fel e, a romák számára, és több mint ezer romának e, biztosított lakást a helyi környez, költségvetésből tehát itt is a bürokráciát tök, csökkentették a közösségi alapoknak a felhasználására. Tehát ez a polgármester nagyon sok európai támogatású projektet használt föl. Ugyanakkor az egyszerűsítés az alapok felhasználásában a romák számára, tehát a romákkal kapcsolatos projektek számára egy szükségszerű követelmény. Természetesen Figyelembe kell venni az ellenőrzés és az auditálás folyamatát is. Nos, az integrációt illetően az én vidékemben élő romák találnak munkát. Vannak multinacionális cégek, amelyek több száz romát is foglalkoztatnak. 4000-ből például egy cégnél 700 a roma munkavállaló. És ez a cég még akár több romát is felvenne. Azzal szeretném lezárni hozzászólásomat, hogy számomra az integráció oktatást, munkahelyeket, tisztességes lakhatást és a bürokrácia egyszerűsítést jelenti ahhoz, hogy a közösségi alapokhoz hozzáférhessenek. Ja, danke, Herr Matula. Köszönöm szépen Matula úrnak, és Smakova asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Körülbelül két hónappal ezelőtt a szocialisták és demokratok franciájával öten ellátogattak Szlovákiába. Jól ismert, hogy Szlovákia egyike azon országoknak, ahol magas számú a roma lakosság. Kassán van egy jól ismert terület, ahova koncentrálódnak a romák. Ugyanakkor van nagyon sok olyan falu is Szlovákiában, ahol nagy számú a roma lakosság. Vannak olyan projektek, ahol az utóbbi öt évben voltak olyan projektek, amelyek segítségével integrálták a romákat a társadalomba. Egyet értek kollégámmal, hogy a társfinanszírozás, tehát az Európai Szociális Alap segítségével, vagy más alapokkal összehangolást igényel. Tehát szükség van arra, hogy nyomást gyakoroljanak a nemzeti kormányokra, azért, hogy hogy az hatásköröket leosszák a helyi szintekre a polgármesterek kezébe. Ugyanis világos, hogy ezekben, azokban a falvakban, ahol a polgármester valóban magáévá teszi ezen problémák megoldását, ott nincsenek gondok. Tehát a romák saját házakat építenek, és az, a gyerekek iskolába járnak, és a, a harmadik ágazat is segíti a roma gyerekeket a délutáni foglalkozásokon. És a faluban tulajdonképpen nincsenek is tudatában az emberek, hogy a roma kérdés egyáltalán létezik. Vannak olyan falvak, ahol 3000 roma is él, és ott fennáll az a lehetőség, hogy a középiskolák ott a településeken nyitnak a ágazatait ennek az iskolának, és különböző szakmákat tanítanak a roma gyerekeknek. Ez is egy lehetőség, de ez csak akkor valósul meg, hogyha a hatáskörök a helyi szinteken vannak. Köszönöm. is, is yeah, no, there's a member already. A member. Another, another member, and then the European Commission. Uh, Egy másik képviselő, és utána az Európai Bizottság képviselő következik. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. És uh, gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy vannak, uh, van egy kiegészítésem a roma integráció sikerei mellett. A mi tapasztalataink szerint egyébként megmutatkozott, hogy rendkívül fontos az, hogy a roma gyermekeket még az iskola előtti korban be lehessen vinni a közösségbe. Hogyha nincsen csehre tolmácsolás, akkor majd angolul próbálkozom. But there is Czech cabin and... Van cseh kabin, és akkor rászólhatnék csehül, nem? Takže zkusím to ještě jednou, ještě jednou ve svém vlastním. Jo, akkor megpróbálom még egyszer csehül. Most működik? Működik most a tolmácsolás? Tehát rendkívül fontos feltétele és része a sikeres roma integrációnak a társadalomban, az főként az, hogy az iskola előtti korban a gyerekeket be kell vonni a közösségi oktatásban. Én Olmützből jöttem, a cseh köztársaságból, és több mint tíz éve egy nagyon sikeres projektünk van, ezek a roma gyere, gyerekek számára nyitott óvodák. A gyerekeket egyébként csenyelven oktatjuk, és a probléma az az, hogy azok a roma gyerekek, akik bekerülnek az iskolába, nem rendelkeznek elegendő cseh nyelvismerettel, és ez valóban a probléma. És a viselkedési normáik is egy kicsit eltérnek a többségi társadalomtól. Tehát ez azt jelenti, hogy az óvodai oktatás legalább az egy vagy két éves időtartamban erre motiválni kell a szülőket, és ez viszont már majd oda vezet, hogy ezek az óvodák nagyon sok roma gyereket tudtak befogadni, és sikeresen tudták elvégezni ezt az óvodai oktatást, és minnyáján nagyon elégedettek voltak, majd az általános iskola első részét, első éveit is sikeresen tudták zárni. Egyébként van még egy akadály a romák számára, és ez pedig az oktatási hiányosságok. És ezért igyekeznünk el a társadalom többségi része részéről intézkedéseket tenni arra, hogy ez a hiányosság megszűnhessen. Ugyanis, hogyha a romák oktatás, részt vesznek az oktatásba, és középiskolai, és akár főiskolai oktatásba vesznek részt, akkor bejutnak a munkaerőpiacra is. És ez egy rendkívül fontos dolog a cseh köztársaságban is, hiszen nagyon fontos dolog az, hogy a roma polgárainknak nagy része azért nem talál munkahelyet, mert hiányos a képzettsége. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, és Tancsi Lanszony kíván még hozzászólni. Először is szeretnék gratulálni az előadónak a megközelítésért és a szemléletéért. Van azonban jó néhány dolog, jó néhány probléma a romák életében, jó néhány Európai Uniós országban. És továbbra is a romák a leghátrányosabb helyzetű csoport a társadalomban, egész Európában. És úgy érzem, hogy az, éppen ezért az ő problémájuk a mi gondunk is meg kell próbálnunk megoldani, méghozzá közös intézkedésekkel, közös mechanizmusokkal. Természetesen a nemzeti kormányok nagyon is felelnek azért, hogy alkalmazzák azokat a normákat, amelyek ezt a réteget hátrányos helyzetbe hozzák teljesen egyértelmű politikáink, szakpolitikáink vannak arra, hogy uh, hogyan lehet uh, maximális hatást elérni abban, hogy az élet minden területén csökkentsük ezt a hátrányos helyzetét, kezdve az oktatástól, egészségügyön át a lakhatásig. Az Európai Uniónak és a tagállamoknak is tovább kell ö, vizsgálni, értékelni a saját ö, szakpolitikáikat a roma rétegek szempontjából is. És hogyha azt látjuk, hogy valami hatékony volt, jól működött, akkor nem dőlhetünk hátra, mert még mindig vannak olyan régiók, ahol problémás a roma rétegek kérdése. És úgy gondolom, hogy jobban oda kellene figyelni az oktatásra, a, ennek a, az infrastrukturális részére és a réteg uh, integrálására elnök. Köszönöm szépen. És akkor most visszaadom a szót a bizottságnak. Igen, elnök úr, köszönöm. A foglalkoztatási főigazgatóság részéről és a jöttek velem kollégák és a szociális területről is, és ez mutatja azok azt a sokféleséget, hogy milyen sokféle politikák, politika eh, és intézkedés érintett ebben a kérdésben. Először is a bizottság is, és a miniszterek tanácsa is pontosan jól látja, hogy a roma integráció közös felelőssége a tagállamoknak és az Európai Uniónak. És az is, hogy határozottan fel kell lépni ott, ahol ezt megtehetjük, hogy segítsük a roma integrációt. Természetesen ez kérdéseket vet fel hiszen a roma lakosság heterogén, hiszen egészen sokféle csoportról beszélünk, vándorló romákról, és látjuk azt is, hogy vannak olyan helyek, ahol ö, teljesen integrálódtak a társadalomban, de legtöbb helyen azt látjuk, hogy marginalizálódott ö, csoportokról beszélünk a társadalomból. E, és Pontosan ezért gond az, hogy nincsenek, nem állnak rendelkezésre pontos adatok a roma népességről. Voltak olyan ö, országok, akik megpróbálták a, az ö, ö, cenzusok keretén belül felmérni ezt, de persze nem kaptak valós tényleges adatokat. Na most ennek nyilván óriási költsége van, és a másik oldala ennek az, hogy mekkora nagy gazdasági lehetőség az Európai Unió részére, hogyha biztosítani tudjuk a romák integrációját. Erre mutat rá a jelentés előadója, és ezt is ezt hangsúlyozza a Világbank jelentése is. Az Európai Bizottság 2008-ban értékelte mindazon eszközöket, amelyek a tagállamok rendelkezésére állnak a roma integráció kérdésében, és arra jutott, hogy a miniszterek tanácsával együtt, hogy a megfelelő eszközök rendelkezésre állnak európai szinten, de hogy ezek hatékonyabban működjenek, az, arról nemzeti és nemzeti alatti szinten kell tenni, és ez főleg a strukturális alapokra vonatkozik. Annak érdekében, hogy segítsünk a tagállamokat abban, hogy jobban fel tudják használni ezeket az eszközöket, magas szintű találkozókat, például idén Magyarország, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Bulgáriában ebben a sorrendben, időrendben. Itt konkrét politikai kommunikációt kell kialakítani, amiben meg kitérünk különböző témákra, és például, ami a területfejlesztés, regionális fejlesztést illeti, a, a, há, a lakhatási kérdés, és felmerül, illetve foglalkoztatás szempontjából is, és ezekre a kérdésekkel kell foglalkoznunk. A bizottság most azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a tagállamokhoz kiküldött kérdő évben próbáltunk meg felmérni. Amikor megkapjuk ezekre a válaszokat, akkor létrehozunk erre egy munkacsoportot. 2011 áprilisában hozunk létre egy munkacsoportot erre a célra, és ennek alapján kialakítunk egy e, Európai Uniós roma stratégiát. És a legrelevánsabb téma a szegénység csökkentése, az iskolázottsági szint emelése, és azra próbáljuk buzdítani a tagállamokat, hogy ezek ezeket a kérdéseket emeljék be a roma integráció saját nemzeti stratégiájukba, és használják ki ezeket. A, a bizottság készen áll arra, hogy segítse a strukturális alapot jobb felhasználását ebben a programozási időszakban és a következőben is. Még egy utolsó szó, a jelentés előadója azt arra szólított fel, hogy dolgozzunk a, a jobb minőségen, az, a diszkrimináció csökkentésén. Nyilván nem tudok itt ígéretet tenni a bizottság nevében, de emellett mi is nyilván láncsát fogunk törni és ki állni, és, és még egyszer köszönöm a jelentés előadójának a munkáját. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Köszönöm szépen, Kovácsav úr, kíván hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm minden kollégának és a bizottságnak is az a meglátásaikért. Teljesen világos, hogy heterogén népességről beszélünk, és nem, nem fogunk tudni egy sapkát ráhúzni mindenkire. Aminek nem nagyon fogó, nem örülünk, ha ilyet hallunk, hogy nincs igazán szinkronban, összhangba hozva, és nem ugyanúgy gondol, nincsenek ugyan azon az oldalon, nem ugyanabból a kottából olvasnak a résztvevők, és éppen ezért a magyar elnökség prioritása nagyon fontos lesz. Az elmúlt húsz évben sokat hallottam én akciótervekről, stratégiákról, programokról, a roma integráció kérdésében, a politikai akaratról, hogy ami elvileg létezik erre az integrációra, de őszintén remélem, hogy a mostani erőfeszítéseink nem fognak megint úgy járni, hogy vajudnak a hegyek és e-, egereket szülnek, de azt gondolom, meg kell találni a leghatékonyabb módot arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk, ami nem birotikus, ami hatékony, Egyszerűsítés, ahogy Magtula úr is mondta, egyszerűsíteni kell a dolgokat, ezt csak támogatni tudom, hogy az Európai Uniós intervenció ezen a területen, főleg a lakatás kérdésében is, hogyha arra azt látjuk, hogy legalábbis az e kezdetekben 100%-os uniós támogatást kell, arra van szükség, akkor legyen ez, és ne le, társfinanszírozásként kezeljük a dolgot. Amit a cseh kolléga mondott, a, az iskola előtti e, roma e, oktatásról beszélünk, azt gondolom, hogy a tagállamok számára ez egy jó példa lehet, jó gondolat, hiszen ezeket a gyerekeket integrálni kell. Ha integrálni akarjuk, akkor ugyanazon a nyelven kell őket tanítani, mint a többséghez tartozó gyerekeket. De ahogy említettük korábban, ez a ez az integráció mind a két félen múlik, a kisebbségen és a többségen, mind a két félnek akarnia kell ezt az integrációt. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, és nyilván nem találtuk fel a spanyol viaszt, hiszen miről beszéltünk, oktatás, tisztességes lakhatás, foglalkoztatás, ez oké, okay, most már csak azt kell kitalálni, hogy ezt hogy fogjuk tudni hatékonyan végrehajtani, úgy, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a közös jó cél érdekében. Úgyhogy koordinációt szeretnék látni az Európai Uniós intézményekkel és a Magyar Elnökség alatt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök azt mondja az elnök asszony, nagyon fontos eszmecserét hallottunk, aminek nagyon nagy a jelentése, nagyon nagy lesz a jelentősége, de el kell tennünk arról, beszélnünk, néhány szót kell szólnunk. Igen, valamiféle interferenciát tapasztalunk. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, ez rajtunk kívülálló ez a dolog. A délután 6-kor lesz december 6-án az ülés, és januárban fogunk szavazni. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőinek, közös kollégák, köszönöm szépen, és rátérnénk a, az ötös napirendi pontra, ami szintén eszmecsere mm, az Európai Bizottság képviselőjével, Mikkel Landabászóval a tematikus koordinációs és innovációs osztályvezetővel kohéziós, regionális és kohéziós politikák főigazgatóság részéről arról, hogy hogyan járul hozzá a kohéziós politika az észszerű növekedéshez. Erről ezzel kapcsolatban tartottak egy konferenciát, és most Mikel Landabásznak átadom a, a... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket, hogy ezt a közleményt ismertessük. A fő célkitűzéseket próbálom felvázolni, és ezeket illusztrálni mm, példákkal, tehát hogy a finanszírozás hogyan történik. Először azt szeretném elmondani, hogy ez a közlemény azért jelentős, mert négy biztos írta alá, az innovációs, akik az innovációval is foglalkoznak, és az Innovációs Uniónak a legfontosabb kezdeményezésével is foglalkozik. Tehát először történt meg, hogy ezt a szakpolitikát akkor fogalmazták meg, amikor a Lisszaboni stratégiát és az EU 2020-as stratégiát is megfogalmazták. Tehát ez azt az üzenetet közi, hogy ugyanolyan irányba próbálnak ebben a, e, ezen a területen elindulni, épp ezért valós óhaj van arra, hogy a különböző fellépéseket összehangolják ezen a területen. Szerintem, ha ezzel a közleménnyel azt ismertetjük, hogy ennek a szakpolitikának, az EU 2020-as politikának a középpontjában kell lenni, ahol be kell vonni a helyi és a regionális hatóságokat, az, ami azért fontos, hogy ott a helyszínen tudjuk az EU 2020-as célkitűzésokat megvalósítani. Épp ezért az irányítást kell, eh, irányításon kell javítani, amely eddig hiányzott az uniós program, programoknak az irányításában, például a Lisszaboni stratégiában. A közlemény gyakorlati útmutatást szeretne adni, eszközöket, gondolatokat arra, hogy hogyan lehet költséghatékonyan felhasználni az összegeket a kohéziós politiká keretében, az innováció területén. Tehát a nemzeti és a regionális hatóságok számára tanácsot ad, hogy hogyan használhatják fel az összegeket, pénzösszegeket. A harmadik célja ennek a közleménynek az, hogy tulajdonképpen eladjuk az intelligens specializációs stratégiáknak a gondolatát. Ebben a közleményben összefoglaltuk ezeket a gondolatokat, tehát, hogy az intelligens stratégiákra azért van szükség, hogy felhasználjuk a kohéziós politikát ahhoz, hogy az innovációt erősítsük, és hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el. Végül pedig ez a közlemény úgy is tekinthető, mint egy fontos lépés a finanszírozási streameknek a felhasználására, például a közösségi innovációs program, vagy a saját regionális fejlesztési alap, alap összegek szempontjából. Fontos megjegyezni, hogy az innovációt nem olyan régen úgy teki, nem ilyen régóta úgy tekintik, hogy a a régiók fejlesztésére egy nagyon fontos eszköz. És egy nem olyan régi jelentésben azt látjuk, hogy a közpolitika is hasznos szerepet játszik a piaci kudarcoknak a javításában, és hogy a hatékonyságot növelje ezen a területén. Nem csak e, olyan magas techn- fejlett technológiai központokban, amelyeket említettünk, hanem máshol is. Nos, nézzük ezeket a legfontosabb célkitűzéseket, mielőtt a gyakorlati kérdésekről beszélünk. Tehát, hogy hogy lehet ezeket a stratégiákat megvalósítani. Ez a közlemény a keretkörülményeket próbálja megteremteni, azokat a körülményeket, amelyeket a nemzeti reformprogramok keretében fogják megbeszélni. A második gondolat az, hogy a közlemény nem a, az alapkutatásról beszél, hanem innovációról, méghozzá széles értelemben. Tehát e regionális rendszerekről van szükség, és központokra. E, épp ezért PPP-kről is beszélünk, tehát állami és magánpartneri kapcsolatokról. Az innováció az túlmutat a technológián, ez újfajta termelési, termelés szervezési, innovációs és szolgáltatási megoldásokat céloz meg. Ezért a, a PPP, a különböző kapcsolatok a, a tudás háromszög mind lényeges eszközök ennek a megoldására. Fontos megegyezni és megérteni, hogy ez a közlemény miért most jelent meg. Ugyanis most történt meg először, hogy az európai kohéziós politika egy negyedét költségvetésének az innovációs elősegítésére fordítja. Tehát több mint 86 milliárd eurót használhatnak fel az innovációra, és ennek kétharmada még mindig rendelkezésre áll. Ez a nemzeti és regionális kormányzatok kezében van, és még mindig ki lehet osztani. Tehát most kell épp ezért irányt mutatni, eh, hogy, eh, és megmutatni nekik a másoknak a tapasztalatát, hogy bölcsen használják fel, hatékonyan használják fel ezeket az összegeket. Végül pedig a közleménynek egy fontos eh, célkitőzése az, hogy elkerülje az átfedéseket a döntéshozók kezében. Nem akarunk biotechnológiai központot felállítani mindegyik régióban nem akarjuk a szilikon völgyet mindenütt megépíteni szilíciumvölgyet, mindenütt megépíteni. Nem recepteket próbálunk adni, tiszteletben tartjuk az már elért eredményeket, ugyanis tudjuk, hogy minden régióban más a helyzet, épp ezért saját stratégiákat kell, hogy kialakítsák, amely lehet, hogy más, mint a többieké, és ehhez szükség van az innovációra. Épp ezért az Obama kormányzat egy tanácsadójának egy ötletét karoltuk fel, aki azt mondta, hogy nem lehet diktálni az innovációt, de ugyanakkor művelni lehet a, a, az innovációt. Tehát nagyon fontos ez ebben a közleményben is. Az innováció nagyon fontos kérdés sok szempontból. Az innováció fontos a gazdasági fejlődés szempontjából közvetlenül kapcsolatos a regionális fejlesztéshez. Ezek mind olyan kérdések, amelyekre igennel válaszolhatunk. Ez azt is jelenti, hogy a kohéziós politika, az európai regionális politika nem változtatja meg a célkitőzéseit, nem torzítja el a célkitőzéseket, eh, nem változtatja meg őket ágazati eh, célkitűzésekre. Ugyanis az innováció az európai regionális eh, fejlesztési politikának a középpontjában áll. Ez egy kötelező érvényű és szükség van a versenyre. A legutóbbi adatok azt mutatják európai régióról, régióról, hogy összefüggés van az innováció és a regionális fejlődés között. Megkérdezhetjük, hogy mi volt előbb a csirke, vagy a tyúk, vagy a tojás, és erről vitatkozhatunk, de fontos, hogy lássuk, hogy az irodalomban azt mutatja a tapasztalat, hogy az innováció lényeges eleme a gazdasági fejlődésnek. nem csak utakat és hidakat kell építeni, fizikai infrastruktúrát, hanem szükség van innovációval, innovációra, amely fejlődést biztosít a jövőre szempontjából. Végül pedig egy térképet szeretnék mutatni, amely ábrázolja a regionális politika alatt alakulását, alakulását. A 90-es években sokkal kisebb költségvetés volt, és csak 4%-a ennek a költségvetésnek fordult az innovációra, most pedig 25%-a. Tehát ez hatalmas növekedés jelent, mind abszolút, mind relatív értelemben az innováció szerepében a regionális politikában. A régiók és a nemzeti kormányzatok, és ne felejtsük el, hogy több mint fele az európai regionális fejlesztési alapokból a nemzeti kormányok kezébe kerül akiknek olyan stratégiát kell kialakítani, politikai eszközöket, amelyek segítségével beruházhatnak ebbe a területbe. Ugyanis ez nem egy könnyű terület, ugyanis nem, mint mondtam, nem építésekről szól, utak megnyitásáról, hanem az elmék, a gondolkodás megnyitásáról. Hogyha megnézzük a regionális lehetőségeket Európában, akkor láthatjuk, hogy a politikánk az olyan régiókra koncentrálódik, ahol az innovációra leginkább szükség van, mert kevesebbet költenek erre. A legutóbbi adatok, tehát ebből a hónapból, az innovációs felmérésből azt mutatják, hogy az európai vállalatok fele innovát, in, tehát újítók, tehát jelentősen javult termékeket vagy szolgáltatásokat használnak föl, és közülük egyharmaduk ezt úgy teszi, hogy másokkal együttműködnek, tehát szolgáltatókkal, ügy, ügyfelekkel, egyetemekkel, stb. És a ilyen valóság mellett kell döntenünk ezekről a nehéz szakpolitikákról, és eh, a nemzeti és regionális kormányokat kell megbíznunk ennek az irányításával. Reméljük ez a közlemény segít ebben. Végül pedig eh, ajánlásaink vannak, eh, és itt példákat is fogok felhozni. Az első az, hogy szükség van jobb és szinergia elérésére a különböző keretprogramokra, az ERFA-ban, a hetes keretprogramban, és a többi. Tehát nem úgy kell, hogy egymás területére betörünk, hanem úgy, hogy segítsük egymást, egy, együttműködünk. Tehát nagyon fontos, hogy együtt működjünk, és vannak olyan régiók, kevesebb, mint 30, és 271 a fejlett foglalkoztatás eredményeivel dolgozik. Tehát nagyon fontos, hogy versenyképesek legyünk, ugyanakkor segíteni kell a KKV-knek mindegyik régióban az innováción keresztül, hogy megbírkozzanak a túléléssel a globális gazdaságban. Ez az innováció segítségevel is megtörténhet, és pedig úgy, hogy növekvő innováció lesz nem csak a, az újító kutatások területén. Tehát a regionális politika kiegészítő lehet. Tehát jó, jó palettáját nyújthatja a különböző eszközöknek. Ezen kívül szükség van arra, hogy a pénzügyi tervezésre is koncentráljunk, tehát hogy kevesebb kevesebb támogatás, kevesebb kockázati tőke legyen, kevesebb garancia. Az európai regionális politika elsősorban a támogatáson alapul manapság, és a vállalatok azt mondják nekünk, hogy elsősorban a pénzügyi tervezés felé kell elmozdulni. Ezen kívül azt is láttuk, hogy a tagállamok és a regionális kormányok, azok az interregionális együttműködésnek az eszközeit nem annyira használják föl. Pedig létezik az interreg, vannak a határokon átnyúló programok, tehát nagyon sok lehetőség van, és szükség, hogy ezeket fel is használják. Aztán a közbeszerzésnek is segítenie kell az innovációt. Aztán amikor stratégiákat alakítanak ki ezen a területeken, akkor a nemzetközi tapasztalatot is fel kell használni. Új módját is kell a támogatási politikának megvizsgálni. És sok sokkal inkább fel kell használni eh, annak a lehetőséget, hogy tanuljunk a különböző régióktól. A közlemény eh, nek a gyakorlatilasabbá tévése szempontjából megállapítottuk, hogy vannak olyan területek, amelyeket a regionális és nemzeti kormányoknak eh, figyelembe kellene véni, amikor egy, el, gondolkodnak el, erről a specializációs stratégiáról és a klaszterek fogalmát vetettük itt föl. A klaszterek az irodalomban jól ismertek, tehát semmi újat nem találtunk föl ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor a tanácsaink, a szakpolitikai tanácsaink talán újak, ugyanis úgy tekintjük, hogy a klaszterek kiválóság központoknak kell, hogy váljanak, és ezen kívül a, össze kell, hogy kapcsolják a régiókat, és együtt kell működniük. Nem láthatjuk itt a diákon, nem tudom ugyan, hogy miért, hogy hogyan próbáljuk a különböző szakpolitikai megoldásainkkal ezeket a kérdéseket megoldani. A különböző országokban vannak klasztörök, és módszertani iránymutatásokat is rendelkezésre bocsátunk a kormányoknak. Igen, most már itt látjuk, hogy hogyan lehet kialakítani klasztöröket. Ezt elsősorban a nemzeti irányítók szervezetének a tanácsai alapján, ezek egyes, egy Egyesült Államok beli szervezet, dolgoztuk ki ezeket a gondolatokat a régióknak figyelembe kell venni, hogy a klaszterek azért fontos, mert 40%-a a gyártó szervezeteknek eh, a helyi klaszterekben eh, működnek. És akkor az európai politikai eh, csoport eh, adott ajánlásokat, amelyek szintén azt eh, hangsúlyozzák, hogy elsősorban a világgazdaság felé kell fordulni. A második kérdés az, hogy létre kell hozni innovációs barát üzleti környezetet a KKV-k számára. Például a kezdővállalkozásokról beszélünk, és szellemi tulajdonjogoknak az elősegítéséről, ezt pedig az erfának az alapjaival lehet megtenni. Az utóbbi hat évben a szabadalmak ötszörösökre, száma ötszörösökre, hatszorosokra növekedett. Aztán az innovációs barát üzleti környezet számára az ilyen voucher vagy bon megközelítést is javít, javasoljuk. Én Limburgban, Hollandiában a 90-es években volt egy projekt, a, amely más régiók számára is példaként szolgált, és az OECD szerint olyan szakpolitikákra van szükség, amely a kutatást, a fejlett technológia elősegítését, másfajta innovációs módszerekkel összekötik, tehát olyanokkal, amelyek növekedést tesznek lehetővé. Ez a KKV-k számára sokkal fontosabb, és olyan vállalatok számára, amelyek nem léteznek olyan kapacitással, hogy a kutatás felé forduljanak. Aztán a pénzügyi tervezésre jobban szeretnénk koncentrálni, a kockázati tőkét is bevonni, és az egyetemek és a vállalkozások együttműködése is feltétlenül szükséges. Nem csak a tanulás szempontjából, hanem a pénzek jobb felhasználása szempontjából. Például vannak rá nagyon jó példák, mint Walesben. Aztán van egy olyan példa is, ahol a e, mesterfokozattal rendelkezők azok a vállalatoknál helyezkednek el, e, és ez azt jelenti, hogy megnyitják a nemzetközi, mert nem csak a helyi egyetemekről kerülhetnek oda be, szintére számára a lehetőségeket. Ezen kívül a nemzet és a regionális irányítóknak az inkubátorokra is felhívtuk a figyelmét. A vállalkozási és a Regio főigazgatóság egy módszertani iránymutatást készített elő, amely az európai üzleti eh, hálózatnak 25 éves tapasztalatát ismerteti. Aztán a eh, különböző iránytól szerveknek a kreativitás és a kulturális iparoknak a szerepét is hangsúlyozzuk, és pedig, hogy hogyan lehet a tervezésen keresztül értéket teremteni, és erre is példákat adunk, amikor ezeket a szakpolitikákat a különböző régiókban mi finanszírozzuk. Végül pedig említjük a digitális agenda vagy a programnak a fontosságát, tehát az internet felhasználásának a jelentőségét, és pedig hogy az KKV-k számára ismerté tegyük, hogy a tudást kell áramolni, hagyni. És elismertetjük a különböző összegeket, amelyek erre a célra rendelkezésre állnak, de ezeket most nem nagyon gyorsan használják fel. És aztán vannak több régiót is összefogó projektek, amelyeket fast track hálózatoknak nevezünk, amelyek a saját régiójukban használják fel azokat az összegeket azért, hogy a bevált gyakorlatokat ismertessék a saját régiókban. A digitális agenda területén vannak jó példák a PPK-kre is, például Franciaországban, vagy más országokban, például a széles sávú technológiának a terjesztésére az egész régióban. És természetesen Litvániában is van egy nagyon érdekes példa a számítógépes ismeretek elterjesztésére. Végül pedig a közbeszerzés, amely lényeges a rendszeres fejlesztésnek. Ugyanis az európai GDP 16 százaléka közbeszerzésen keresztül lesz elköltve, és itt is szükség van az innovációra, tehát a közbeszerzés területén is szükség van innovációra. Utolsó megjegyzésem az intelligens specializációval kapcsolatos. Mi eh, ezt a fogalmat szeretnénk eh, ismertetni, tehát eh, azért szeretnénk ezt elősegíteni, mert ez két dolgot jelent. Egyrészt a magas szintű szakértői csoport áttekinti a kutatási fejlesztési programot és térséget, és úgy látják, hogy az intelligens specializációs stratégia előfeltétele annak, hogy a régiók és a nemzeti kormányok hatékonyan felhasználják az innovációra szánt összegeket. Ugyanis így el lehet kerülni azokat a helyzeteket, ahol például egy régióban 29 klasztert azonosítanak a helyiek, és 19-et a központi kormányzat, és ők egymással nem kommunikálnak tehát drága technológiai központokat hoznak létre különböző régiókban. Tehát ennek nincs értelme az európai dimenzióban. Tehát válság idején fontos, hogy hogy használják fel ezeket az összegeket. Itt pedig megmagyarázzuk, hogy mit is értünk az intelligens specializáción. A másik fajta gondolkodás elgondolás a Franz, Fabrizio Barca jelentéssel kapcsolatos, aki azt mondta, hogy az intelligens specializáció azt jelenti, hogy az ERFA politikát értelmesen használjuk föl az innovációnak a, az elősegítésére, amely kötelező minden régió számára és épp ezért a regionális és nemzeti kormányzatokat arra ösztönöznénk, hogy használják ezeket a fogalmakat. Ez persze nem azt jelenti, hogy semmit sem tesznek ezen a területén, vagy hogy ez egy új dolog. A bizottság egyszerűen csak azt akarja ezzel közölni, hogy ez az jövő útja, ezt a folyamatot szeretnénk, hogyha alkalmaznák, hiszen ez visz bennünket előre. És készen állunk arra, hogy támogatjuk őket. És tulajdonképpen ez a, gyakorlati következtetése ennek a közleménynek. Tehát szeretnénk egy platformot létrehozni azért, hogy tanácsot és iránymutatást adhassunk arra, hogy ezt kialakítsák, és a regi segítségével. És az intelligens specializáció stratégiája túlmutat a 90-es évek regionális innovációs stratégiának, ugyanis a nemzetközi hátteret sokkal jobban figyelembe veszi, a prioritáz, tehát oda fontossági sorrendet állítsanak föl, hiszen ez fog bennünket előre vinni nem azt jelenti, hogy most a központ megint valami, eh, a Brüsszel most valami, megint csak valami fantasztikus eh, programot állít eh, föl, és hogy nyerteseket akar kijelölni, Pont az ellenkezőről van szó, ez egy felfedező folyamat, tehát az, hogy hogy tudunk összefogva a regionális és nemzeti kormányokkal, hogy hogyan tudjuk leginkább, leghatékonyabban felhasználni a pénzösszegeket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretném megnyitni a vitát, és Markus Piper lesz az első hozzászólunk. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen elnök asszony, és, és nagyon köszönöm ezt a nagyon érdekes bemutatót. És én most persze nem szeretném túlzottan felvizezni ezt a bort, amit itt kaptunk, de ezért mégiscsak szeretnék néhány kérdést feltenni. A regionális bizottságban néhány évvel ezelőtt elfogadtunk egy célstruktúrát, mégpedig az első célunk a legszegényebb régiókra mutatott rá, és volt egy regionális foglalkoztatás növekedésére irányuló stratégiai, illetve egy regionális együttműködésre. És én azt gondolom, hogy egy-két év óta rendkívül sikeres köztes eredményeket könyvelhetünk el, ami a régiókban ennek a politikának a megvalósítását, illetve, illetve a régiók igényeinek a figyelembevételét illeti. Tehát ez egy sikeres stratégia, és most hallom, hogy sustainable growth, és növekedés, stratégia, illetve a az Európa 2020-as stratégiához való igazolás, és én ezt mindig próbálom hazavinni ezeket az üzeneteket, és próbálom magyarázni, hogy miért is látunk új főcímeket, és hogy miért is fordul el ez az eddigi politika. És ami számomra hiányos volt, ez az volt, hogy egyszer sem mutatott rá arra, hogy a régióknak maguknak hol vannak a igényei, a, amit hiányolnak. Tehát, hogy hogyan lehetne elmenni a régiókba és megkérdezni, hogy nektek milyen igényeitek vannak, hiszen az Egyesült Államokról hallottunk, a magasrangú szakértői csoportokról, Portugáliáról és egyéb minden másról, de hát honnan tudjuk, hogy ez Franciaország, Németország, Lengyelország, Románia számára is ezek a megfelelő intézkedések, amelyekre ott van konkrétan szükség. Tehát számomra ez egy túlzottan gyors előre haladás jelentett volna, és hogyha az, amit itt hallottunk, akkor a smart growth, azt mostantól a tudományos kutatáshoz, és az exclusive growth, az pedig eh, a foglalkoztatási bizottsághoz, és a sustainable growth, az pedig a Környezetvédelmi Bizottsághoz fogjuk sorolni, és gyakorlatilag ez is az önök szándéka ezzel, tehát gyakorlatilag bizonyos szektoroknak a növekedését egyre inkább központosítani szeretnének, egyre inkább, hogy Európából történjen ezeknek az irányítása, és ne annyira regionális szinten. Tehát én azt gondolom, hogy mi, mint regionális bizottság azért ebben a dologban még jó néhány dolgot mi is bele kívánunk vinni. Elnézést kérek, hogyha most ezeket a gondolatokat kellett, hogy így elsőre elmondjam, de hát ezek voltak az első benyomásaim. Köszönöm. We'll have to prove. Igen, akkor most a bizottságnak kell bizonyítani, hogy ez tényleg egy alulról jövő kezdeményezés. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a beszámolót gondolom, hogy majd megkapjuk, ugye, az irodába, vagy, vagy itt megkapjuk kiosztva, eh, hogy legalább az ember utána tudjon olvasni. Na most, a eh, hasonló eh, meglátásaim vannak, mint az előttem szólónak. A 2020-as stratégia keretében, szellemében, ugye mindenki próbálja magának megkeresni azt a helyet, ahol a legjobb helyét tudja magának kikaparni a költségvetés szempontjából, költségvetési forrás szempontjából. Valóban fontos, hogy hogy az ember intelligensebb, zöldebben és integráltabban járjon el. Igen, na de meg, meg kell nézni, hogy a jó pénztárhoz menjünk, a jó ablakhoz menjünk. És pont nekem ez hiányzik, pontosan ez hiányzik a bizottság beszámolójából. Uh, a, a regionális területfejlesztésben van egy zöld könyvünk, amiben előjön a klaszteresedés fogalma, hogy kiválósági központokról beszélünk, ilyen csúcsközpontokról, ez mind nagyon szép és jó, de megint arról van szó, hogy a koncentrációt az együttműködéshez köztjük együttműködés, partnerségről, különben nincsen hozzá Európai Uniós támogatás, és ugye meg kell lenni annak a lehetőségnek, hogy hogy szélesávú internet kapcsolat is rendelkezés álljon. Aztán itt van ez az intelligens specializáció. Láttuk, hogy erről már, használ, erről már sokat beszéltünk, a parlament is sok kezdeményezést tett ebben az irányban az előző törvényhozási periódusban. A régiók bizottságával dolgoztunk szorosan együtt az 50. cikk értelmében, és szerintem ezt meg kellene nézni, hogy konkrétumokról tudjunk a, bizony, a parlamenttel, mert az a benyomásunk, hogy itt csak így ugmuk fog mondunk dolgokat, és ismételjük magunkat, olyan dolgokról beszélünk, amiket már lefektettünk a regionális politikában. És aztán a végén megint csak eltűnik az egész egy nagy feneketlen teknőben. Az természetesen fontos, hogy a tagállamokkal folytatott egyeztetések a, és a, kerüljenek a bizottsági tárgyalások egyeztetése központ, középpontjába. Tartalmilag én nem kaptam túl jó benyomást. Igen, tehát a jó irányba megyünk, ezt már hallottuk, hogy a jó tendenciákat látjuk, erre már mások is rámutattak, de nek, ami nekem hiányzik, az a, az a teljesen tiszta, átlátható szerkezet a régió főig, régős főigazgatóságnál. Talán ez nem annyira passzol az előadáshoz, és lehet, hogy nem jó pillanatban hoztam ezeket elő, úgyhogy elnézést kérek, de én így látom a dolgokat. Köszönöm. Madame Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja haluan myös omalta osaltani kiittää erinomaisesti. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönöm ezt a nagyon érdekes előadást, amely nagyon jelentős. Már eleve szeretném megállapítani eh, az innovációval kapcsolatban eh, a véleményemet. Ezt szerintem arra kellene koncentrálni, hogy mi történik majd az innováció után. Ugyanis, hogyha támogatjuk az innovációt, innovációt akkor hogyan fogjuk ezeket az innovációkat a piacon is érvényesíteni. Például az Egyesült Államokban mi történik? Az Európai Unió az innovációt olyan szintet helyezi, mint az Egyesült Államok. Ugyanakkor, amikor a termelékenységet vesszük figyelembe, akkor láthatjuk, hogy messze mögötte kulogunk az Egyesült Államoknak. Tehát hogyan lehet olyan jogszabályokat létrehozni, hogy majd később is felhasználhassuk ezt az innovációt. Ennél több is van. Ezt a vitát a kohéziós politika keretében kell folytatni, hogyha az összegeket csak a kutatásra és a fejlesztésre akarjuk fordítani, akkor ennek a haszna nem lesz kihasználva a szélesebb értelemben. A regionális politika, politikának vagy a mezőgazdasági áldozatnak is ezt kellene figyelembe venni. Épp ezért a több éves keret szempontjából is figyelembe kell veszni amikor a 2020-as stratégiából beszélünk, akkor figyelembe kell venni a régióknak az ismereteit is. Vannak olyan régiók, ahol a, ezen segítségekkel, a, például a zöld gazdaság területén eredményeket értünk el, és ezeket elemezni kellene és felhasználni. De általánosságban ezt a vitat, vitat nagyon hasznosnak tartom. Nyilvánvalóan vannak olyan kérdések, amelyeket felvetettek, és amelyekre e, válaszra szükség van, de hát remélem, hogy ezeket a válaszokat meg is majd kapjuk majd. Sean Kelly, please. Sean Kelly következik. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondok a beszámolóért. Ez nagyjából a mögöttes filozófiával és a 2020-as kohéziós stratégia nagyon is értelmes, de azt gondolom, hogy Markus és Lambert által rá, felhozott dolog nagyon is valós, nevezetesen, hogy, hogy hogyan érinti ez az embereket, az, az érintetteket, és ez a lényeg, hogyha az emberek nem értenek velünk egyet, nem látják át ezt az egészet, akkor nem fogunk előre haladni. Másik dolog, hogyan lehet az, az innováció sikerét megítélni? A teremtett munkahelyek számában, a, a GDP növekedés, új termékek ö, számában, vagy hogyan? Szeretném ezt látni, hogy ezt hogy lehet mérni az innovációt. Aztán azt is jó lenne látni, hogy 4%-ról 25%-ra nőtt az ezzel kapcsolatos kiadások aránya. És azt is hallottuk, hogy ez a regionális kormányzatok közé, kezében van, és azt szeretném megtudni, hogy ez hogyan lehet a, az innováció javára fordítani. Aztán harmadszor, a klaszterek nyilvánvalóan fontosak. Mannheimben jártam, ahol van egy nagyon kiváló klaszter, és az információ áramlás kulcsfontosságú és lehet, tőlük, lehet olyan emberektől tanulni, akik olyan helyzetben vannak, hogy a saját régiójukban innovációt tudnak uh, felmutatni, anélkül, hogy máshová mennének, vagy máshová néznének. És éppen ezért gondolom azt, hogy ezeknek az összehozása nagyon fontos, hiszen a klaszterek, aféle mini régiók, elég sokszor a saját világot teremtenek magukban, amiben működnek, és az a kulcsfontosságú extra tudás és információ, ami ott termelődik, azt más számára is elérhetővé kell tenni. És azt gondolom, hogy itt még nagyon sokat tehetünk, és Lamberthez hasonlóan szeretném szeretném kérni a prezentációt, mert nagyon érdekesnek találtam a szlájdokat, de szeretném megkapni, csak tájékoztatásul közli az elnökasszony, hogy a prezentációt mindenkinek rendelkezésére bocsátottuk, és szeretném kollégákat emlékeztetni arra, hogy a prezentáció a már a bizottság által korábban kiadott közleményhez kapcsolódik, amit október elején ö, ö, tártak a versenyképességi tanács elé. Tehát egy már létező dokumentumról beszélünk, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy múlt hónapban vitatkoztunk hasonló megközelítésekről az innováció tekintetében, a regionális politikában, amikor délnyugat Hollandiából érkezett hozzánk szakértő, aki arról beszélt, hogy szükség van az ekoszisztémák további fejlesztésére a régiók szintjén, és elmondta, hogy gyakorlatban nagyon sok régióban elmozdulnak az információs projektektől a regionális projektek felé, tehát most már az innovációs hozzáállás régiós szintre emelkedett. Tehát gyakorlatilag a, a valós élet szereplőjétől hallottuk azt, hogy um, hogyan um, működik ez a valóságban. Angurakis úrja szó. Igen, köszönöm szépen. Igaza van, amikor azt mondja, hogy szakbizottságunkban már esett szó erről a kérdésről, méghozzá nem is egyszer nem most először foglalkozunk ezzel a kérdéssel. és már mondtam korábban is, mondom most is, nem értek egyet azzal, hogy a kohéziós politika, hogy a kohéziós politikát más célokra használjuk fel. Ezzel nem értek egyet. Amiről ma beszélünk, a szakpolitikák hozzájárulása hozzájárulását egy másfajta növekedésre fordítani. Azt gondolom, hogy nem lenne, nem, ezt nem kellene intelligens növekedéshez felhasználni. Én azt szeretném tudni, hogy milyen in, hogyan tud hozzájárulni az intelligens növekedés a kohéziós politikához. Na most azt ugye tudjuk, hogy mi olyan szakbizottság vagyunk, aki a kohéziós politikával foglalkozik Európai Uniós szintjén. Elnök asszony, azt gondolom mindannyian tudjuk, legalábbis én úgy tudom, hogy amikor az innovációról beszélünk, akkor minket az érdekel, minket a végtermék érdekel. Az egyik kolléga már említette ezt előttem, nevezetesen mi, mi történik az innováció után, mi, mik az innováció következményei, mi a végtermék azt tudjuk, hogy milyen iszonyú költséggel jár a kutatásfejlesztés, és tudjuk azt is, hogy méretgazdaságosságra van szükség ahhoz, hogy ez hatékony legyen. És ez régiós szinten nem is egyszerű dolog. És szerintem legtöbb régió nincs abban a helyzetben, hogy méretgazdaságosan tudjon olyan termékeket előállítani, amely, amelyek az innovációból jönnek elő. Sajnálom, hogy ezt mondom, elnök asszony, de már mondtam korábban, a, a szabadalmak száma, ugye hallottuk, hogy Portugália eh, éle jár az innovációban és a szabadalmak számában, ez nagyon szép, de ezek az országok eh, elég borús gazdasági helyzetben vannak. Tehát azt gondolom, hogy ezt igazából tisztázni kéne, és ami aggaszt, eh, amit hallottam, és aggodalomra ad okot, és meg is lep, bár már hallottam én ezt korábban is, azt hallottuk, hogy meg kell határozni konkrét prioritásokat az innováció tekintetében az Európai Unió bizonyos régióban. De de könyörgöm, ki fogja ezeket meghatározni, ki fogja ezeket ellenőrizni? És hogy fogjuk sze, arról tenni, hogy ne legyenek átfedések, párhuzamosságok. Aztán a, az erőforrások megtakarításával kapcsolatban engem meglep, hogy erről nem hallottunk semmit. Semmiféle kritikát nem hallottunk, sőt, egyáltalán semmit a koordinációról vagy annak hiányáról régi, regionális innovációs programokban. És az Európai Unió keretprogramja a kutatás-fejlesztés területén. Hogy van az, hogy nem tudjuk ennek a keretprogramnak megvizsgálni a hatását a régiókra, és inkább előről kezdjük. Tehát most már ugye abba hagyom, abba hagyom elnök asszony, tehát van valakinek van egy ötlete, elmegy a bankhoz, és, és e-, ezen az úton jár. Tehát inkább a régiók valós, tényleges szükségleteit kellene megvizsgálnunk. Alcatel szakszervezettel találkoztam, és elmondták, hogy a verseny, meg a, a, a piacgazdaság és globalizáció miatt, ami ugye az egész Európai Uniót érinti, a távközlésben, ami amúgy is egy nagyon versenyképes, gyakorlatilag kínai termékekkel versenyzünk. És azon gondolkozom, hogy azt kéne megvizsgálnunk, hogy a régiók hogyan fogják itt felvenni a kesztyűt hiszen kevesebb forrás áll rendelkezésre a kohéziós politikára, a kutatásfejlesztés területén, és gyakorlatilag semmit se fogunk vele menni. Köszönöm szépen! Na most, ami a kínai termékeket illeti, nagyon érdekes dolog, hiszen ez ellentmond mindennek, amit eddig mondtunk. Magyarul, hogy az a kérdés, hogy hogyan tudunk kínai termékekkel versenyezni, felvet ezt a kérdést, hogy kell megváltoztatni azt, amit csinálunk az innováció területén, hogy ezt e, abszolválni tudjuk. Mulțumesc domnului uh, Landa Basso pentru... Elnök asszony, szeretném megköszönni ezt az előadást. Nyilvánvalóan igaza van, hogy a gazdasági és pénzügyi válság felvetette annak a szükségesítést, hogy a beruházásokat erősítsük az európai régiókban, és a régiók fejlesztését támogassuk. Ön lényegesnek látja, a 2020-as európai stratégiában az, hogy a helyi és a regionális vezetőket is bevonjuk. Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a, ezen hatóságoknak az eredményessége és hatékonysága korlátozott, hogyha nem lépnek túl a végrehajtói szerepükön. Tehát, hogyha nem csak másoknak az ötleteit valósítják meg. Szeretnék Van Lisztenroy úrhoz csatlakozni, azt mondván, hogy az Európai Bizottságnak figyelembe kell venni az Európai Parlamentnek a tervezeteit is. Ugyanis mi közel állunk a helyi és regionális vezetőkhöz, és sokkal jobban tudjuk, hogy mi történik ott a helyszínen, mint az Európai Bizottság. Említette annak a szükségét is, hogy az üzleti környezetnek is támogatni kell az innovációt. Ugyanakkor az európai tagállamok úgy látják, hogy úgy látom, hogy a KKV-k szerepét még nem látják át a nemzeti és az EU gazdaság szem, szempontjából. Épp ezért nem támogatják, azt nem támogatják kellően a KKV-ket hogyan ö, próbálja meggyőzni a nemzeti kormányokat arra, hogy megfelelő term- feltételeket teremtsenek ö, erre, és épp ezért támogassák a KKV-ket, amelyek a, például a kutatási tevékenységekre is szeretnének koncentrálni. A másik kérdésem az európai kohéziós politikával kapcsolatos, tehát már az innováció elősegítéséhez eh, fordult, és 86, millió, 86 eh, eh, milliárd eurót szánt erre, amelynek kétharmadát még nem költötték el. Tehát a hatékonyságnak a felmérése szükséges. Tehát, hogy a fejlesztés és a versenyképesség szempontjából regionális szinten használják e fel ezeket az alapokat. Lehet, hogy ez segítene abban, hogy felismerjük, hogy eh, a kohéziós szem, eh, politika szempontjából kellene ezeket az alapokat felhasználni, eh, vagy pedig külön lépéseket tenni. Kedves kollégák, hogyha más nem kíván hozzászólni, akkor szeretném Mikel Landabászút megkérni arra, hogy reagáljon a felvetésekre. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kritikát, köszönöm a hozzászólásokat, és hadd válaszoljak legalább néhányra. Először is el kell mondanom, és valószínűleg ez az én hibám, hogy semmi esetre sem torzítjuk, vagy változtatjuk meg a regionális politika céljait. sem a szélkítőzés 1-2-3 egyik sem változtatjuk meg de pont azon dolgozunk, hogy hogy lehet a legtöbbet kihozni a négyes és ötös cikkből alapján az a különböző célkitűzések tekintetében. És a lista tetején az innováció áll. Ez olyas valami, amit pénz nélkül is lehet elősegíteni. Tehát itt arról beszélünk, hogy a nemzeti és regionális kormányokat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy ezekkel élni tudjanak. Nem akarjuk ezt torzítani, sem megváltoztatni. Hiszen ezeknek a, lényege, lényegét lefekteti a szerződés. És ennek kohézió barátnak, kohéziós alapúnak kell lennie. De hadd E, mondjak el néhány dolgot. Először is, e, az Európa előtt egy új kép, e, egy új jövőkép, az EU 2020-as stratégiája, és nagyon is értelmes, észszerű meglátásokkal egy fenntartható, integrált Európáról beszélünk. Tehát nagyon fontos, hogy most ennek a folyamatnak a legelején lefektessük, hogy a politikáink, amelyek az EU költségvetés egy negyedét teszik ki, hogyan fognak ehhez, ehhez az új jövőképhez hozzájárulni? És ebben a közleményben pont ezt mondtuk el, hogy erre, ehhez hogy lehetne hozzájárulni. A második dolog. Semmiféleképpen nem próbáljuk Brüsszelből próbálunk meg Brüsszelből a régiókra ráerőltetni valamit, amit néhány akadémikus vagy tisztviselő itt kitalál, és akkor ráerőltetjük a régiókra. Pont fordítva. Ennek a közleménynek a lényege pontosan arról van, a lényege pont az, hogy azt a folyamatot erősítsük, hogy a régiók maguk jöjjenek rá, hogy mire van szükségük, és hogy a Brüsszelből érkező korlátozott forrásokból hogyan lehet ezt a lehető leghatékonyabban megvalósítani. A gazdasági szakirodalomban a gazdasági fejlődés, ugye ami a kohézió alapját képezi, a kohézió alapja a gazdasági fejlődés, vagyis minőségi munkahelyeken alapul olyan cégeknél, amelyek képesek részt venni a globális verseny kesztyűjét. És ezek képezik a gazdaságfejlesztési programoknak az a magját. Tehát itt nem az elosztásról, az újraosztásról van szó. Nem arról van szó, hogy nagyobb tortát szeretnénk, hogy több legyen, több legyen, amit szét tudunk osztani. Főleg az egyes célkitűzés, ahol a forrásai 80%-át adjuk, osztjuk szét. És hadd utaljak a görög kolléga felvetésére, hogy nagyon nagy, nagyon sok eredményt tudtunk elérni, például Közép-Macedóniában. Tehát az innováció releváns minden régió számára elengedhetetlen a legtöbb cég számára, hogy versenyképes maradjon, hogy meg tudja tartani és új munkahelyeket tudjon létrehozni. És nagyobb bevételre tegyen szed. Egy másik dolog, valószínűleg nem jól fejeztem ki magamat, vagy, vagy nem volt elég idő. Az önjelentése inspiráló volt, és ennek a közleménynek az alapját úr szolgált, ami a különböző pénzügyi eszközök közötti szinergiát illeti és úgy gondoljuk, ez a kommunikáció, ez a közlemény is ezt ö, mutatja, hogy van igény és szükség is nagyobb szinergiára a közösségi innovációs programok között, amik a bizottság keretén belül elérhetőek. És aztán végezetül hadd mondjam, hogy itt, itt nem szabadalmakról beszélünk, kutatásról, itt KKV-kről beszélünk, ö, ö, növekedési innovációról, olyan apró változtatásokról, amelyek versenyelőnyt biztosítanak, amelyek piaci réseket nyitnak meg, hogy hogy lehet a meglévő dolgokat jobban csinálni. Annak érdekében, hogy versenyelőnyhöz jussanak, a, főleg a kis cégek és ezáltal versenyképesebbek legyenek, a munkahelyek kétharmad része ilyen cégeknél található. És ezek nem valami nagy, hiper-szuper kiválósági központokban találhatók, tehát pontosan ez a cél, hogy őket megszólítsuk, és ő hozzájuk eljutassuk ezeket a forrásokat. Valóban, ez így van, egyetértek, mindenki úton van, nem, ezek nem egyszerű dolgok, hogy amikor az ember a, a nem kézzelfogható dolgokat támogatja, végülis erről szól az innováció, akkor az nagyon nehézkes átlátni, de nagyon fontos. És éppen ezért fontos az, hogy és szükséges, hogy a parlament azt sugalja, hogy ez nem új regionális politika, ez ugyanaz a régió ö, ö, regionális és kohéziós politika, ami eddig volt, de az innováció egy új szint tud ebbe az eszközbe ö, vinni. Azt hiszem, hogy már beszéltem a célokról, igen. Csak egyet tudok érteni abban, hogy tanulásra van szükség, hogy, hogy tanulni kell a régióknak egymástól, hogy példákat kell eh, adni és megosztani. És kell az a hajlandóság is, hogy ezeket megosztjuk. Olyan nincs, hogy eh, a legjobb gyakorlat, hogy eh, copy-paste mindenkinek jó lesz az, amit valahol, ami valahol már bevált. Pontosan a régióknak maguknak kell rájönni, hogy milyen folyamat, milyen stratégia az, ami nekik jó, ami nekik ad versenyelőnyt, hogy hogyan tudnak munkahelyeket részle, létrehozni, magyarul hogyan tudnak előrelépni a kohézió területén. A kohézió pedig azt jelenti, hogy pont azokra koncentrálunk, akik a legnehezebben jutnak hozzá, férnek hozzá a keretprogramhoz. Kutatásfejlesztéssel, innovációval, pontosan ezeket a régiókat akarjuk a nemzeti kormányokon keresztül ezekhez hozzájutatni. Az intelligens növekedés olyan növekedés, ami tudáson alapul, ami fenntartható, és azt gondolom, hogy ez a politika, amivel a, az intelligens növekedést próbáljuk segíteni, hogy működni tudjon, pont azokban a régiókban, amelyeknek ezre a legnagyobb szüksége van. Nos, mik a konkrét prioritások és ki ellenőrzi? Hogyan lehet a regionális innovációs programokat koordinálni? Na most, Brüsszelben azt csináljuk, van, van a kollégáink olyan eszköznél, amit úgy hívnak, hogy régiók a tudásért, és vannak erre kollégák, munkatársak, akik, akik feltérképezik a dolgot, létrehoznak egy platformot, ahol megteremtődnek a kapcsolatok, ott van a megfelelő támogatás, hogy a régiók egymásra felvehessék a kapcsolatot. Ezért hívtuk őket úgymond strádáknak, és én is említettem négyet, ötöt, nem mentem itt a részletekbe. Ezek a régiók időnként leülnek egymással, hogy egymástól tanuljanak a mi segítségünkből, mi segítségünkkel. És tanulnak azokból a tanulságokból, amiket mások szereztek a saját bőrükön, ha úgy tetszik. És így gyakorlatilag egymástól tanulnak. Na most az irányítást illetően regionális és helyi önkormányzatok. Teljesen igaza van, nem akarjuk azt állítani, hogy mi jobban tudjuk. Senki nem akarja Brüsszelből megmondani, hogy mit és hogyan csináljanak, sőt, épp ellenkezőleg nagyon rugalmas stratégiai keretet próbálunk teremteni. Ezt elég nehéz elmagyarázni, és értem, hogy nehéz is megérteni, de pont azt akarjuk, pont egy alulról építkező stratégiát szeretnék látni, ami az egyesség jogban indul el. Magyarul, hogy hogyan lehet a lehető legjobban elkölteni a rendelkezésre álló közösségi pénzeket. És hogyan tudunk előre haladni éppen ezáltal az innovációs útitervünkkel, menetrendünkkel. És ehhez kell az a jó irányítás. A vertikálisan azt jelenti, hogy a helyi és a nemzeti kormányzatok között. Sokszor azt látjuk, hogy ez a két szint sem kommunikál és működik együtt leginkább a klaszterek példázzák ezt. Horizontálisan pedig azt látjuk, hogy a különböző minisztériumok hoz tartozik a dolog, néha a tudományos minisztériumhoz, a, a, az ipari minisztériumokhoz, és mindenki őrzi a maga kis szemétdombját, és nem kommunikál, nem működik együtt a másikkal. Tehát ahhoz, hogy az innovációt támogassuk, ahhoz össze kell fogni. Pontosan úgy, ahogy mi a bizottságban, az osztának ezen az oldalán próbáljuk a, a, próbáltuk a dolgot, tehát ezért írta alá ezt a közleményt négy biztos. Végezetül a kérdés, a, az értékes kérdése. Nem megyek részletekbe azokkal az értékesekkel kapcsolatban, amiket végeztünk. Nem állítom, hogy ezek a legjobbak, amiket ö, ö, lehet kapni, de az olvasható a, a közleményben is, hogy ha az innovációban hatékonyak akarunk lenni, akkor az értékelés elengedhetetlen. Mi kell hozzá? Indikátor. És úgy gondoljuk, hogy a legutóbbi hozzáállás, próbáltuk kategorizálni a kiadásokat, és úgy látjuk, hogy ez a jó irányba halad, most már jobban látjuk, hogy mi történik, hogy mit csinálunk, de még nagyon messze vagyunk attól, hogy hogy megfelelő értékelési eszközök legyenek a kezünkben, hogy minden egyes alkalommal alá tudjuk támasztani azt a tanácsot, amit adunk. De, ahogy az anyagban is áll, az értékelések tekintetében a tagállamok hajlandóságára hagyatkozunk, hogy együttműködjenek velünk abban, hogy azokat az alapindikátorokat megtaláljuk, amelyekkel ezeket megnézni. Ezek nem, nem mindig ugyanazok. Tudás igényes szolgáltatások, szabadalmak, munkahelyek, stb. Tehát ezeket nem csak ezekben mérjük, hanem egészen összetett módon, és ez időnként eltérő országról országra. Nos, próbáltam mindenre válaszolni, amit sikerült felírnom, hogyha valakinek nem válaszoltam, akkor elnézést kérek. Elnök. Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy láthattuk, az innováció olyan kérdés, amely minden kollégás számára fontos. Voltak, akik aggályokat fogalmazták a kohéziós politikával kapcsolatban, vagy bizonyos régiókkal kapcsolatban, elsősorban, hogy a legszegényebbek szenvednek a hátrányoktól. Voltak olyanok, akik másik a haladás szeretnék lenni, és az innováció szerepének a növekedés azért, hogy az Európa versenyképességét növelje, és fenntartható munkahelyeket biztosítson, amelyeket nem vesztünk el a jövő jövőben eh, a világban eh, legfontosabb gazdaságok miatt. Tehát amikor további lépéseket tesz a régió felbizottság vagy a bizottság az innováció vagy a kohéziós politika területén, a következő pénzügyi tervben talán előtte ön eljöhetne és tájékoztatna bennünk arról, hogy a bizottság mit tervez, és hogy jelentene nekünk arról, hogy mi történik a tagországok szintjén. Ugyanis a versenyképési tanács során ennek, ezt a közleményt azt a tagállamok erősen fogják támogatni. És épp ezért szeretnénk, hogyha bennünket is tájékoztatnának a terveikről. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az előadást. Kedves kollégák, most akkor jöhet a hatos napi rendit pont, Lambert van Risterroynak az előadása, egy eszmecsere a e, az európai aktív időskor, az aktív időskor európai évéről, amely egy tervezet, tehát megkérjük Fanni Szerőr kollégát, hogy mutassa be. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák, ez a dolog nem annyira komplex, mint az előbb elhangzottak, hiszen itt egy ennek a témának az évéről van szó, és az Európai Bizottság a tudatosságot szeretné növelni ezen a területen, és szeretne arról is gondoskodni, hogy új lépések történjenek a demográfiai helyzet tükrében Európában, hiszen gyakorlatilag a lakosság előregedésében Európa első helyen áll a világon. És és néhány régióban Európában már most megmutatkozik az, hogy arányok alacsony a népesség aránya, másút pedig máshogy van. Például gondoljanak bele, hogy Franciaországnak néhány vidéki régiójában, vagy más területeken, például Észak-Brabantban, az én régiómban például egy olyan eszmecsere zajlott ezzel kapcsolatban, ami nagyon érdekelte a lakosságot, és ebben az évben aktív és motiváló hozzájárulás tervez az Európai Bizottság, a tagállamok és más résztvevők ebben a témában. Négy pontot szeretnék megemlíteni. Az egyik az az, hogy a javaslatomnak a címében még beiktattam valamit ebben a címben, tehát ez az aktív öregedés és a generációk közötti szolidaritás növelése, támogatása. Tehát itt nem csak a szeniorokról van szó, hanem a képet teljességében kell néznünk. Tehát tudnunk kell azt, hogy nyugdíjasonként négy foglalkoztatottunk van, de néhány év múlva már egy nyugdíjasra csak kettő foglalkoztatott fog jutni. És akkor ebből már tudhatjuk azt is, hogy a szolidaritás kérdése egyre fontosabbá fog válni, és hogyha a bizottság csak az aktív idősödésről beszél, de a kontextus kifelejti ebből, akkor sajnos csak a fele munkát végzi el. Ez mondjuk így szépen hangzik, csak nem teljesen, csak erről van szó. A második javaslatom az pedig az úgynevezett multi-level governance, ez a régióknak a szerepét érinti, a különböző eszközöket, amelyeket fel akarunk használni Európa egy, egyes területein, és van még egy konkrét pont, mégpedig a kommunikációs technológiák alkalmazása, ez is egy rendkívül fontos téma, ami még nincsen teljes körűen kiaknázva ezen a területen, hiszen itt még nagyon sok potenciál van a rendelkezésre álló szolgáltatások területén. Még egy dolgot szeretnék lezárásként elmondani, mégpedig, hogy eddig erről nem beszéltem, hogy lehetőség van arra is, hogy módosító indítványokat nyújtsanak be, azzal kapcsolatban, hogy például a költségvetési eszközökkel hogyan áll a helyzet. Tehát szeretnénk-e több millió eurós programot erre kialakítani, vagy csak jó kívánságokat kívánunk ebben kapcsolatban elfogadni. Én eddig visszafogott voltam, ami ezt illeti, mert szerettem volna az önök véleményét ezzel kapcsolatban először meghallani, hallgatni, hiszen nem akartam 10 millió eurót előirányozni erre a területre, hogyha semmi más nem történik, mint hogy jó kívánságainkat fogjuk kinyilvánítani ezzel kapcsolatban ebben az évben és egyébként pedig mindig próbáltam arra támaszkodni, ami itt a mi bizottságunkban a légkör alapján levonható volt, hiszen tudjuk, hogy mi azért szeretnénk a nyugdíjakkal kapcsolatban rendkívül sokat mondani és tenni, de hát azért most én e- próbáltam ellenállni ennek a kihívásnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor most az árnyék jelentős tevőnknek adom meg a szót. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Az Európai Bizottság a 2012-es év nyilatkozatával, témájával kapcsolatban elfogadta ezt a nyilatkozatot. Én egyébként ezt a kiinduló pontot helyesnek tartom ezzel kapcsolatban, hiszen nagyon fontos, hogy a nemzeti e, politikák, szakpolitikák és a közösségi szakpolitikák is e, visszanyúljanak erre a demográfiai kérdésre, és e, nagyon fontos, hogy a tagállamok igyekezetét támogassuk a regionális helyi testületeken keresztül is próbáljuk meg támogatni ezt a területet, próbáljuk meg mobilizálni az 55 fölöttieket a társadalomban, és növelni a társadalom szolidaritását. Hiszen ez a program nagyon jól e, mutatja, példázza azt, hogy e, hogyan alakul a helyzet az európai társadalomban, és nagyon fontos, hogy támogassuk ezt a szolidaritást rendkívül sok szempontját is megemlítjük ennek a témának. Én, mint tevő üdvözlöm azt, hogy a nemzeti kormányokat és a helyi és régiós testületeket is jobban bevonjuk ebbe a kérdésbe. Hogyha sikerül a témát illetően konszenzust elérni, akkor reméljük, hogy ezt a jelentést engedélyezni fogjuk, hiszen a helyi és regionális testületek azok, akik a leginkább kiismerik magukat ebben a témában. Én nagyon örülök annak, hogy a címet kibővítettük a generációk közötti szolidaritás témájával, és én ezt egyébként nagyon helyesnek tartom. És ennek megfelelően üdvözlöm a tervezet szellemét, és örülök annak, hogy nem csupán a helyi és régiós testületek jobb integrálásáról beszélünk, hanem az NGO-k és a civil társadalom szerepét is növekvő mértékben említjük, akik egyre nagyobb szerepet fognak vállalni a demográfiai változás eh, elkísérésében. És én a jelentéstevővel együtt nagyon örülök annak, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen megjegyzés érkezik az önök részéről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Rika manere, a szó. Nagyon szépen köszönöm nagyon jelentős kérdéseket vetettünk föl, és azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Nem szeretném most elismételni mindazokat, amelyeket most hallottunk, de az ötödik kohéziós jelentésben, amelyet néhány hete készítettek elő, szólnak az előregedésről, és hogy ez milyen problémákat okoz európai szinten. Azt hiszem, hogy fontos, hogy megállapítottuk, hogy milyen kihívásokkal kell majd szembenéznünk, és a kohéziós politika a fontos, fontos szerepet fog játszani. A kollégák rámutattak, hogy mennyire fontos, hogy a, megértsük a városoknak a szerepét, és hogy mennyire fontosak a nemzeti eh, koordinátorok, akik ellenőrizhetik ezen politikáknak a rész, megvalósítását. Nos, mit hetünk európai szinten a bevált gyakorlatokat kicserélni? Vannak olyan régiók, amelyeknek már szembe kell nézett a, kellett nézni az előregedésnek a problémájával, és a bevált irányítást és gyakorlatokat át kellett védjünk. Nagyon fontos, hogy vitát folytassunk azon kívül, kiderül, hogy a pénzügyi támogatás kérdéséről beszéljünk. A kohéziós politiknak válaszokat kell találni az előregedés problémájára. Az ötödik kohéziós jelentés a hangsúlyt ezen ágazatokra helyezi. Ezen kívül az előregedés az egészségügyi ellátás területén is problémákat jelent, és elgondolkodhatunk azon, hogy a szociális alapok bevethetők-e ahhoz, hogy újabb forrásokat biztosítsunk ennek az ágazatnak. Ugyanakkor általánosokban megelégedésemre szolgál ez a jelentés, és azt hiszem, hogy a jelentés tevő lényeges kérdésekkel foglalkozott, és kiválóan mutatta be. Köszönöm. Két még hozzászóló van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni fiatal kollégánknak, van Lisztrájdor kollégának ezt a munkát az, az aktív öregkorral kapcsolatban, időskorral kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez a kérdés nagyon fontos, Például Franciaországban, ahol én helyi képviselő vagyok, egy tanácsnak a tagja, amely pontosan az a szint, ahol az idős embereket kell segítenünk. Az éves költségvetésünknek 60-70 százalékát erre fordítjuk. Épp ezért nagyon fontos, hogy a pénzügyi eszközekről beszéljünk, ahhoz, hogy ezeket a problémákat megoldhassuk. Az aktív időskornak az európai éve a tagállamok erőfizetését erősíti a helyi és nemzeti szinten, és a szociális szociális partnereket és a különböző szinteket, hogy a munkaerőpiacon segítsenek az időseknek. Szerintem ez a közlemény segíteni fog az idős munkavállalóknak, hogy jó munkafeltételekről tereket élvezhessenek hiszen mindannyian egyre hosszabb ideig fogunk dolgozni. Franciaországban is reformálták a nyugdíj kérdését, hogy meghosszabbítsák az aktív munkaidőben töltött időt, ugyanezt nem jól fogadták. De nagyon fontos, hogy az állami és a helyi irányítók a megfelelő bevált gyakorlatokat alkalmazzák nagyon fontos a szociális kohézió szempontjából és a területi kohézió szempontjából is ez a kérdés. Épp ezért ez a jelentés ez fontos hozzájárulást adott. Köszönöm, Barbara Dubrom. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm, amit Van Ressenroy mondott, nevezetesen, hogy hozzájárulnak az idős emberek is a társadalomhoz. Viszont sajnos nagyon ö, sokszor ebben a, a vitában, ami az aktív időskorról ö, f, folytatunk, ö, sokszor úgy állítjuk be az idős embereket, hogy ez a, a társadalom nyakán lógnak, nem pedig ö, társadalom számára egy forrásként. Éppen ezért nagyon is támogatom a gener, generációk közötti szolidaritás hozzátételét a címhez. Ö, volt konferencia a spanyol elnökség alatt valamikor az idén egy konferencia, amely rámutatott jó néhány problémára, ami ami az aktív időskorral kapcsolatos, hogy milyen problémák merülhetnek fel a generációk közötti szolidaritásban is. A releváns testületek ott megragadták az alkalmat, hogy előterjeszték azokat az ötleteiket, hogy szerintük mi szükséges ezen a területen. A generációk közötti szolidaritás tekintetében vannak nagyon jó projektek az én választókörzetekben, ami relatíve kis pénzzel működtet, működtettek a, a választókörzetekben, és amiből lát, látszik, hogy a demográfiai változásnak elébe lehet menni, és az jött ki belőle, hogy egy olyan társadalomban, ahol a családstruktúra már nem olyan, mint korábban volt, Ugye ez régen azt jelentette, hogy a tapasztalatokat átadták, és ez a napi élet természetes része volt. Most már ez nem így van sok társadalomban. És ezeknek a projekteknek nem, ez nem nagy pénz kell. És azt érik el, hogy hogyan lehet összehozni a két generációt, a, a fiatalokat, akik amelyek összehozzák a fiatalokat. Tehát, hogy, hogy mondjuk a sarkon álló ö, drogozó fiatalok, meg az otthon ö, magukba zuhanó öregeket, ezeket hogyan lehet összehozni, úgyhogy mind a kettő jól járjon. És a, az ifjúsági ö, bizottság megvizsgálta ezeket, hiszen ahogyan ezt hallottuk, ezek a tematikus évek ö, kétféleképpen sülhetnek el. A az egyik, hogy igen, jól mutat, de nem lesz belőle semmi, hogy lesz egy-két konferencia, aztán akkor ennyi volt. Vagy lehet tényleg egy új kiindulópont, egy ugrópontot jelenthet ö, hosszú távú fejlődés számára. Például a, a fogyatékossági év is egy ilyen volt, ami elindított, ö, több javaslatot generált, amit a bizottság elé terjesztettek, ö, az esélyegyelősségi főigazgatósághoz, és így segítettek folyétékos embereknek a, a, ismét visszatalálni munkavilágába. Tehát azt gondolom, hogy főleg az, hogy az idén és jövőre ez a két tematikus év van, az idén a társadalmi integráció, az önkéntesség, ez jó alapot ad arra, hogy az idén a azok, a, hogy tényleg egy olyan év legyen, ami konkrét programokkal, amelyeket, amelyek összehozzák a, a generációkat, ez egy egészen új ö, döntéshozatalnak lehet kiinduló pontja. Köszönöm, következő hozzászóló. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először annyit szeretnék mondani, hogy a hatékony idős kér az fontos kérdés ugyanis ez a cím mindenkire vonatkozik, tehát nem úgy kezeli a kérdést, mint korábban. Tehát az aktív időskor az inaktívval szemben azt jelenti, hogy mindegyik generációt érinti. Elsősorban a fizikai tevékenység területén, ugyanis szeretnénk, hogyha ösztönöznénk az embereket, hogy aktívak legyenek egész életük során, akkor hosszabb ideig fognak élni, és ez a társadalom sármánya e, el, e, e, előnyös, ugyanis az te, inaktivitás az mindenféle betegséghez vezethet. Aztán, hogyha aktívan tevékenykednek az emberek, és aktív időskort élnek, az azt jelenti, hogy nem hagyják el hirtelen a munkaerőpiacot. E, és például később hozzájárulnak a turizmushoz is, hiszen a e, nem csúcsidőkben e, mennek el nyaralni. Ezen kívül egész életükben egy választási lehetőség ez, tehát tudják már, hogy mit tesznek majd, amikor nyugdíjba mennek. Tehát ez mind hosszabb és egészségesebb élethez vezet, tehát nem csak 65 évben és korban kezdődik. És hogyha az szociális befogadás aktív időskor évéről beszélnünk, akkor olyan projektekre van szükség, amelyek már előre gondoskodnak erről. Ugyanis az állampolgárok nem biztos, hogy tudják, hogy ez az év miről is szól. Tehát nekünk fontos kell, tudatosítani kell ezt. Köszönöm szépen. Mielőtt megkérdem Van Nistelor úrnak a szót, meg szeretném kérdezni a bizottság képviselőjét, hogy akar-e hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak válaszolni kell, szeretnék a kértségvetéssel kapcsolatos kérdéssel. A bizottság valóban nem el külön összegeket erre az európai évre, ugyanis több olyan tevékenység van, amelyet már más költségvetési sorokból fedezhetünk. Tehát vannak összegek erre, a, például a tájékoztatási kampányra, és sok olyan program van, amelyek segítségével már is most is lehet támogatni az öregedéssel kapcsolatos projekteket. Már összeülünk háromszor más főigazgatósági kollégákkal, azért, hogy megbeszéljük, hogy ez az aktív időskor milyen prioritásokat élvez. Tehát az aktív tanulás és más területeket valóban finanszírozzuk. Az, és éves találkozókat szervezünk a foglalkoztatás és más főigazgatósággal az aktív időskorral kapcsolatban. Tehát ne aggódjanak, lesz pénz ezekre a különböző tevékenységekre. Tehát az innováció és a kreativitás éve is rendelkezett pénzösszegekkel. Jó, akkor Lambert, szeretnél -e még hozzászólni? Köszönöm szépen. És először is minnyájuknak köszönöm a hozzászólásokat, és egyébként azt gondolom, hogy jó irányba haladunk, minden hozzászólás is jó irányba ment, amit ma elhangzott, és nagyon sokan támogattak engem. És tehát akkor szívesen örömmel várom az esetleges módosítóindítványokat. A határidőt illetően egy kicsivel több időnk van, mint ahogy gondoltam, hiszen a gyakorlatilag jövő év első évében fog a vezető bizottság, aki a dosszéval foglalkozik, ez a foglalkoztatási bizottság véleményt kiadni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha mondjuk azt mondanám, hogy december 8-a legyen, de hogyha ö, önök úgy igénylik, akkor lehet egy ennél későbbi időpont is, amiben megegyezünk. Ami a költségvetési forrásokat illeti, igen, a meglévő forrásoknak az alkalmazása ez akkor lenne nagyon jó, hogyha ez egy világosan megjeleníthető programhoz vezetne, tehát nem valamiféle ilyen eh, kicsinyes dolgokhoz vezetne, ami igazából nem jelentene új lendületet a dologban, és új utakat. Én egyébként szeretnék majd a foglalkoztatási bizottságban is a jelentéstevővel egyeztetni, azt illetően, hogy mehetünk-e ebbe az irányba, és akkor majd meglátjuk ezután a konzultáció után, hogy megfogalmazok-e új módosító indítványokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most akkor csak a módosítóknak a határidejéről kell dönteni. Én pedig azt mondom, hogy december 8 este 6 legyen a határidő. És januárban szeretnénk megszavazni. Tehát december 8-6 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Most akkor nézzük a hetes napi rendi pontot. Az ír kollégák megkérték, hogy az Európai Bizottságot kérjük meg, hogy tájékoztasson és eszmeszerét folytathasson velünk a békeprogramról. És Agnes Lindemans is eljött az Európai Bizottságtól. És annak ellenére, hogy ilyen gerjedés van, megpróbálunk erről beszélni. Tehát akkor Lindemans asszonynak adom meg a szót a békeprogram nyomon követésével kapcsolatban. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, a meghívást, és hogy lehetőséget kaptam, hogy tájékoztathatom újfent ezt a szakbizottságot a az észak-írországi um, egyeztet, békeegyeztetési helyzettel kapcsolatban. A békeprogram program és az Írország számára elérhető uh, nemzetközi program jelzi azt az egyöntetű hozzáállást, amivel uh, hozzáállást, amit uh, tartalmaz. 1,3 milliárd eurót irányzott elő a 97-ben indult um, békeprogram, és 349-et uh, költöttünk el. Erre majd még vissza fogok térni. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az Egyesült Államok támogatta az északír békeprogramot um, más módszerekkel, és nem csak pénzzel. Először is um, Barozó elnök úr volt az első közögi méltóság, aki a, aki a aki Írországban látogatott 2007-ben. Elnök, Barozó elnök úr bizottsági munkacsoportot hozott létre, hogy segítse Észak-Írországot abban, hogy jobban részt vehessen a, az Európai Uniós programokban, és hogy egy békés társadalommá válhasson, és meg tudja ragadni a békéből adódó le, eredő lehetőségeket. Örömmel jelentem, hogy ennek a munkacsoportnak a munkája nyomán Észak-Írország sokkal jobban be tudott kapcsolódni az Európai Unió életébe. A konkrét eredmények tisztviselők cseréjétől kezdve olyan politikák keretében, mint, mond a, mint a transzeurópai hálózatok, vagy mint akár a kutatási keretprogram, ahogy már mondtam, az EU-s hozzáállást pénzzel is alátámasztottuk. Az írországi nemzeti program 89 óta támogatta, és a strukturális alapokból is volt erre elérhető forrás. Idén áprilisban voltunk itt ugyane, ugyanezen a fórumon, uh, Sean Kelly uh, jelentése uh, okán, ami az EU eh, hozzájárulása eh, volt az, e, az Írország számára biztosított nemzetközi forrásokról 2007 és 10 között. Nagyon pozitívan mutatta az alap működését, és rámutattunk azokra a területekre, ahol szükség volt még további munkára és közlebékére. Eh, éppen ezért a saját kezdeményezés jelent keretében Barbara Döbra a jelen bizony szakbizottság helyettes póttagjaként nagyon pozitívan nyilatkozott a békeprogram és a, az IFI munkájáról és eredményeiről. A Szociális Bizottság is ö, tett jelentést ugyanebben a témában, és egyetértettek ö, az a Gazdasági Ügyek Bizottságával. Ö, az irányító hatóság a békeprogramból, illetve az IFI titkársága bizonyítékot látott arra, hogy hatékonyak voltak ezek a kezdeményezések. Ezek az értékedések arra jutottak, hogy a, az, a békéltetés és a, a béke egy hosszú távú folyamat, és tovább kell dolgoznunk ezeken a programokon. Azt gondolom hasznos lehet, hogyha megosztok önökkel néhány uh, adatot. Több mint 330 millió eurót fordítottak a békeprogram keretében, és 1,4 milliárd fontot. Tehát minden euróra, amit a program elköntött, 1,4 euró másik forrást is tudtunk biztosítani. Ennek nyomán új munkára kezdtek. A, az Béke 1 és 2-es program, itt 1,5 milliárd euróról beszélünk, aminek keretében 1,1 milliárd euró az Európai Uniós hozzájárulás. Ezek a programok több mint 12 ezer projektet támogattak, és több mint 2000 munkáját hoztak létre, és több mint 9000 embernek segítettek képzés területén. Azóta 333 millió euró biztosítunk, amine, amiből 5 millió euró jön euró uniós forrásokból. Ebben a folyamatban a békeprogram eredménye és tovább mutat a számszerűsíthető indikátorokon. Az eredményeket leginkább minőségi indikátorokkal tudjuk leírni, amelyek a béke folyamatot és a békéltetési folyamatot jellemzi, jellemezhetik. A, az IFI és a béke program két közösséget hozta, segítette két közösséget közös nevezőre hozni. Mindkét eszköz segített abban, hogy, hogy helyreállítsa a politikai tempót, és nem túlzás azt mondani, hogy nagyon nehéz időkben, amikor ez a két közösség még csak nem is volt hajlandó szobálni egymással, mindkét program megvalósítása volt az az egyetlen alkalom, amikor a két fél egy hajlandó volt ugyanaz az asztalhoz leülni és döntéseket hozni. Mind a két alap ö, foglalkozott a, a, konfliktusok eredetével és ezeknek a következményeivel. A programok segítségével létrehozták a megfelelő szerkezetet a határon átnyúló együttműködésekre. En, ezek eredményeképpen e, ez normává vált, elfogadott gyakorlattá. Az alulról felfelé történő építkezés segített abban, hogy a különböző érintett felek szót értsenek egymással. Ez, e, ez a az ott élőket segítette abban, hogy magukénak érezzék a békefolyamatot. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk a béketeremtésben, ami a világ más táján is jól felhasználható lehet, a, a, ahol hasonló problémákkal kül, kül, küzdenek. A korábban is említett dokumentum is nagyon hasznos lehet ebben az ebben a tekintetben. Ez a program béke hálózatot hozott részre, amelyek, amelyben egész Európában és még azon túl is az érintett szervezetek részt vehetnek. Az oktatás szerepe a béke teremtésben illetve a béke folyamatok, a békeintézkedések meghozatalában pedig nagyon fontos szerepe volt a résztvevő helyi önkormányzatoknak. És a beszámolomat azzal szeretném szállni, hogy szólok-e néhány szót a béke program jövőjéről. Ahogy emlékeznek bizonyára, az IFI úgy döntött 2006-ban, hogy nem kér új, nem kér több pénzt a, az adományozóktól, ettől az évtől kezdve. De azok az alapok, akik pontosan látták, hogy még nagyon sok munkára van szükség, Nevezet, még főleg abban, hogy hogyan érjük el, hogyan szólítsuk meg ezeket a közösségeket, úgy döntöttek, hogy folytatják ezt a tevékenységet. Az Egyesült Királyság és az egyéb tagállamok meg, azzal kereste meg a bizottságot, hogy fontolja meg, hogy bizonyos célzott tevékenységeket ne lehetne mégis támogatni. Nagyon is értékeli a bizottság az alapok munkáját, és már örömmel tekint elébe, hogy ezt a kérdést megvitassa a parlamenttel és a tanácssal, hogy a 2010-13-as időszakban hogyan lehet kiterjeszteni ezt a, ezeket a pénzügyi lehetőségeket. Ami a békeprogram folytatását illet 2013 után, ezt meg akarjuk vitatni az Európai Tanácssal és a parlamenttel, nevezetesen a éves pénzügyi keret részeként. Köszönöm szépen a figyelmüket, és a kérdéseket is szívesen várom. Nagyon szépen köszönöm. De Brun kolléga szól hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem megköszöni Lindemans asszonynak, hogy ilyen érdekes előadást tartott és hogy ilyen kedvesen szólt az én saját jelentésemről és a programról. És szeretném megköszönni a bizottság elnökének, Hübner asszonynak, aki bizotts, biztosként lényeges szerepet játszott nem csak a békeprogramnak az elősegítésében, hanem abban is, hogy a helyszínen működő programokat nyomon követte, és az béketeremtésben, hogy milyen eredményeket hoznak ezek. És aztán az én választókerületemben eh, és a munkacsoportban, eh, munkacsoporttal is együttműködött. Ebben a munkacsoportban segítettek azokat, akik eh, az EU programokban nem tudtak annyira részt venni. Azt hiszem, nagyon fontos számunkra, hogy megvizsgáljuk a jelen pillanatban az, hogy mi történt. Ugyanis az egész 2009-ig, a választásokig e, ezzel a témával foglalkozott a parlament e, rendszeresen ebben a bizottságban, hanem a bizottság úgy döntött, hogy elmenjen a, e, a határmegyékbe, Északi írországba és a régiókba. Eh, azért, hogy megvizsgálja, hogy az alapokat hogyan használják fel, elsősorban a kohéziós alapokat. És eh, a eh, képviselők nagy számokban valóban újból megvizsgálták az EU programoknak az eredményeit. És aktívan sikerült bevonni az embereket a béke folyamatba, a megbékélésbe, és olyan légkört hozott létre, amely, ahol, amely lehetővé tette, hogy más eh, lépéseket is tegyünk. És ahogy Lindem az asszony is mondta, egy alulról építkező megközelítést biztosított, és összehozta az embereket a projektek keretében. Tehát partneri kapcsolatokat teremtett, amelyek korábban nem léteztek. Bebizonyította azt is a programok eredményeként, hogy a helyi szervezetek eredményeket hozhatnak, közösen meg tudnak oldani problémákat, és ezt mind a közösségeken és a határok két oldalán lévő együttműködésben mutatták meg. Mind a konfliktus előtt, mind utána hangsúlyoznom kell, hogy teljes szívvel egyetértek azzal, amit a saját kezdeményezési jelentésben is leírtunk, hogy a béke folyamat egy hosszú folyamat, és épp ezért mi szeretnénk ezt folytatni a különböző programok segítségével, és szeretnénk valamit vissza is adni. És azt hiszem, hogy a programnak a legsikeresebb része pont az volt, hogy kifelé is tekintünk. Tehát, hogy a helyen, helyben szerveződő csoportosulások nem csak a Nyugat-Balkánnal tudnak együttműködni, az, és az EU-n belül, és olyan csoportokkal, amelyek konfliktuson túlléptek, vagy még mindig a konfliktusokban vannak, és a saját folyamataik, tapasztalataik megoszthatják. Tehát azt hiszem, a stabilitás szempontjából mind az EU-n belül és az EU-n határain és a csatlakozni kívánó országok szempontjából nagyon fontos, hogy ezekkel foglalkozzunk és a békeprogramban, hogyha ez lehetséges. Épp ezért Agnes Lindemannsnak a szavait szeretném hangsúlyozni, hogy hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel kapcsolatban a béke folyamat hozzájárulásában milyen szerepeket szánunk. Köszönöm szépen. Pabra sok mindent mondott, és egyet értek mindezekkel, és mivel ő Észak-Írországi, nyilvánvalóan e, személyes tapasztalatai vannak e, ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy folytatódni fognak ezek. Ezen kívül kár, hogy ezt nem vitattuk meg a parlamentben, ugyanis ez alkalmat biztosított volna arra, hogy az EU a jó oldalát is megmutassa. Az EU a, egy nagyon fontos szerepet játszik a világban, pedig a, hogyha valami jót teszünk, azt nem reklámozzuk. Tehát nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. Hogyha megkérdezzük az embereket Érországban és Angliában, hogy ki is finanszírozza a béke folyamatot és a különböző programokat, valószínűleg azt fogják mondani, hogy a kormányok és az Egyesült Államok. Talán nem is tudják, hogy az EU is hozzájárult ehhez és nem, azt biztosan nem tudják, hogy ők a legnagyobb adományozók, legfontosabb adományozók. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezt otthon is reklámozzuk. Jelentéstevőként annyit szeretnék hozzá tenni, hogy olyan embereknek is a hírét terjeszteni kellene, akik részt vettek ebben a folyamatban, és a parlamenti képviselőknek is. Mert nem hittem volna, hogy ezek az emberek majd összeülnek, mint például Jerry Adams és mások. De mégis megtették, és másokat is magukkal vittek, még akkor is, hogyha ők még kisebbség. De ez a kisebbség azért ott marad velük tehát a Sinn Féin és mások vezető szerepet játszottak más kollégákkal együtt. Azt hiszem, hogy hogy van, aki nagyon szor, fontos szerepet játsz abban, hogy a két oldal egyáltalán egymással hajlandó volt tárgyalni. Néhány eh, héttel ezelőtt Észak-Írországban jártam, és láttam a belfászti projekteket, és életemben először láttam, eh, eh, hogy olyan területeken, ahol korábban soha meg sem álltunk volna, mert az ember saját magát veszélyeztette volna, azt láttuk, hogy a tanácsnokok a másik oldalról, hogy így nevezük őket, fogadtak bennünket. És a különböző tanárok a katolikus és a protestáns iskolából hajlandók voltak összeülni. Ez azt jelenti, hogy már is van előrehaladás, és ez másoknak köszönhető. Tehát vannak még lövöldözések néha, épp ezért fontos, hogy ez a projekt fontos, folytatódjon. Ugyanis minél tovább béke van, annál kevesebb a valószínűsége annak, hogy a múlt visszatér. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy azok az emberek, akik munkanélküliség, munkanélküliek a válság miatt, azok ne kerüljenek a karmaiba azoknak, akik továbbra is az ellentéteket szítanák, hanem a béke mellett álljanak ki. Épp ezért szeretném az Európai Uniót felhívni arra, hogy ismerje el azt, hogy milyen eredményeket értünk el, mert még nagyon sokan ezt nem, ér, nem ismerik. James Nicholson. James Nicholson következik. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni azt a munkát, amit biztos korábban végzett a béke folyamatban, a béke programban. Madame Lindemans utalt arról, hogy Barozó úr ellátogatott Észak-Írországba. Ez volt az első olyan alkalom, amikor uh, amikor um, nem találkozott a magasrangú Európai Uniós tisztviselő az ottani e, Európai Uniós képviselővel. És ez még most is így van, de amikor az ember e, Kelly urat hallgatta, az ember azt gondolná, hogy e, mindenki úgy gondolkodik, mint Cherry Adams és Ian Paisley. De Ian Paisley, John és mm, jó magam voltunk azok, akik Jacques Doro rajtán kopogtattunk 94-ben és az volt a lényeg, hogy alulról építkezve próbáljuk ezt a folyamatot segíteni, és azért mentünk oda, hogy segítsünk az embereknek. El kell mondanom, hogy én nem hiszem, hogy a munkacsoport elérte volna a célját. Még mindig rengeteg elbeszélés van egymás mellett. A, még csak nem is, itt, itt még csak nem is hónapokról beszélünk, hanem évekről. Fölállíthatunk határon átnyúló testületeket, hogy nézzük meg, hogy hogyan folynak a dolgok, de akkor azt látjuk, hogy, hogy ott helyben az emberek frusztráltak és mérgesek azokra az emberekre, akiknek eredményeket kellene felmutatni. Az északír nőjogi csoport adatokkal sem foglalkozik senki a négyes béke folyammal, békeprogramban. 20 milliót fordítottak egy olyan projektre, aminek a Maze Burton volt a címe. Ez a béke programok 8%-a. Ezzel abszolút nem értek egyet. Ez nem alulról építkezés, hanem pont fordítva, felülről induló kezdeményezés. És nem ez lett volna a lényeg. Tehát én komolyan megkérdőjelezem, hogy ez az egész működik-e. Aztán azt is elmondom, hogy Észak-Írországban nem az a gond, hogy nem beszélünk egymással. Vidéki területről jövök, ahol a szomszédaim más vallásúak, de mégis találkozunk, beszélünk, és még a legrosszabb időkben is beszéltünk, szobáltunk egymással, és segítettünk egymásnak. Tehát nem ez a kérdés itt, hanem azon kell sokat dolgozni, máson kell sokat dolgozunk, és nem tudom, hogy szeretne -e kollégám erre reflektálni, de azt kellene eldönteni, hogy Brüsszelben vagy Észak-Írországban van az, aki a végrehajtásról dönt, amivel komoly problémák vannak. Volt korábban néhány héttel ezelőtt a pénzügyminiszterekkel egy értekezletünk. Nem tudom, hogy látták-e, de szerintem egészen ijesztő volt, mert úgy tűnt, hogy fogalmok nincsen, hogy mi a helyzet, és hogy miből erednek a problémák. Úgy gondolom, hogy ezen a ponton újra meg kell vizsgálni. Sem értem, hogy itt ülünk és veregetjük a vállunkat, hogy hú, de milyen jól dolgoztunk, de ott kint az emberek nem gondolják úgy, hogy jól dolgoztunk. Sean Kelly arról beszélt, hogy, hogy az EU nem ö, lobogtatja fennen a munkáját. Észak-Írországban az emberek tudják, hogy nekik jó az EU, hogy kiállt mellettük, hogy segítették akkor, amikor nagy szükség volt arra, és mindig nagyon óvatosak voltak, elég óvatosak abban, hogy bizonyos dolgokban ne ö, egyetértsenek, és ne ellene dolgozzanak. De szerintem igenis meg kellene vizsgálnunk újra, hol, hol, hol van a probléma, hogy honnan jött ez az egész bürokratikus marhaság, hogy hónapig, évekig tart, hogy egy projektet ö, levezényeljünk. Ez egyszerűen túl hosszú. Tehát én azt gondolom, hogy a bizottság felé is ez a kérdésem, kérdésem, hogy ezt vegyük föl. Tehát nem nincs értelme béka folyamatról beszélni, hiszen ha nem tudunk békét elérni, akkor addig csak öm, lukas vödörbe öntjük a vizet. Hiszen ha megkérdezzük az északírokat, hogy ők mit gondolnak, hogy ők miről szoktak beszélni, akkor látjuk, hogy hiányzik a, a döntőképesség, és a legnagyobb probléma az, hogy kizárták az, az Európai Uniós képviseléket, és nem vonnak be minket azokba a döntésekbe, amelyeket hoznak. Tehát azt kérem, elnök asszony, hogy a bizottság menjen és vizsgálja meg. Tehát most ezt ne kritikaként fogjam fel ma tőlem. Ha én nem mondom ezt most, akkor ha nem mondanám, akkor cserben hagynám azokat, akik segítségre várnak, és lehet, hogy nem fogják megkapni. Tehát én arra kérem, hogy vizsgáljuk meg újra, és értékeljük felül azt, hogy merre is tartunk elnök. Köszönöm szépen. Persze, minden joga megvan hozzá, hogy az érzéseit megossza velünk, de hadd tegyem hozzá, hogy arra is emlékszem biztos koromból, hogy mindannyiukkal beszéltem a, az európai képviselők közül, aki bejött hozzám, és én emlékszem azokra a látogatásokra, nem csak Belfastban, hanem ki is mentem úgymond terepre, ahol ezeket a programokat végrehajtották, akik a béke fenntartásán dolgoztak az utcákon. Tehát azt gondolom, hogy ez az együttműködés, ami, amit láttunk, az fontos volt és ez egyértelműen alulról építkező, alulról, tám, alulról építkező um, projektek voltak. És azt is tudom, hogy szükséges érteni, hogy még nem nem az a lényeg, hogy az európai részvételt fennellobogtassuk, de az biztos, hogy ahogy a szakbizottság részéről is fontos, hogy milyen változások voltak, és mi ebben hogy tudunk segíteni. Mielőtt Gerger kollégának megadom a szomat, kérdezem, hogy Jan velünk van-e az Ágri szakbizottságból, de úgy látom, hogy nincs itt. Akkor most Geleger úr lesz ebben a témában az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Lendemez asszonyt, hogy áttekintette ezt a kérdést, és ismertette a helyzetet, nem csak a béke folyamatot, hanem a nemzetközi szervezetet is. Ezt 85-ben állították föl, és a béke folyamathoz hozzájárult 55 ezer munkahelyjel, és, és ez két egész egyes szorzót jelentett. Tehát azt láthatjuk, hogy a további finanszírozás más forrásokból mennyiben segített. A parlamentben amikor bejelentették a, béke, a, a tűzszünetet, akkor Jacques Delors azt mondta, hogy Európa pozitív és gyakorlati módon fog reagálni. És akkoriban egyetlen szerkezet létezett, amely segíthetett, az a nemzet szervezet volt, és Jacques Delorral és az akkori biztossal további pénzeket biztosítottak. És ez vezetett a békehez és a megbéskéréshez, és Belfastban elindítottak, és emlékszem erre az ünnepségre, amikor két észak-ír képviselő csatlakozott hozzánk és a felelős vezetők is. A megbékélés folyamata célkitűzéseket állapított meg, és még mindig ezeket a célkitűzőket akarjuk elérni, tehát hogy a határ két oldalról az emberek összejöjjenek. Én a hat határ megyéből ötöt képviselek, és ez tulajdonképpen Észak-Írország és az Atlanti óceán között van. Tehát földrajzi szempontból ez észak, de politikai szempontból nem. Tehát e, e, azt hittük akkoriban, hogy Észak-Írországnak a fővárosa Deri volt. E, tehát e, ilyen e, helyzetben én 12 megyét ismerek ott, és a határmegyéknek mindkét alapból részesülni kellett volna. És a humanitárius szempontból ezek a megyek részesültek, de hat ezekből részesültek támogatásban, de a nemzetközi írországi alapból mindannyian részesültek, és ez mindenképpen egy alulról építkező folyamat volt, és az emberek a határ két oldaláról nem jöttek volna össze, hogyha nem lettek volna ezek a, a, az alapok és nagyon örültem, hogy a bizottság, bizottságtól azt hallottam, hogy eh, van lehetőség erre. Sosem gondoltam volna, hogy ez a nemzetközi Írország alap pénzügyi szempontból 2010-ben leállna. Épp ezért nagyon örültem annak, hogy hallottam, hogy van lehetőség arra, legalábbis a bírozottság foglalkozik arra, hogy a tevékenységet folytatja, lehet, hogy korlátozóbb módon, de 2010 után 2013-ig is akár folytathatná el. Nyilván a pénzügyi terv kérdése ez felmerül, de fontos, hogy további összegeket rendeljünk mellé, hiszen ez megsokszorozódna. És a határ megyekben a képviselők Eh, akik képviselik ezt a régiót, akár csak magam, és eh, különösen a három észak-ír képviselő számára mindezek nagyon fontos kérdések. Nyilvánvalóan elismerték azoknak az embereknek a munkáját, akik hozzátettek ehhez, de fontos, hogy mind európai, mind nemzeti szinten, mind az unionisták, mind a republikások összeüljenek, és a különböző pártoknak a vezetői együttműködjenek, mind Dublinban, Belfastban és Londonban. Az európai Unió nyilvánvalóan a legnagyobb adományozó. És remélem, hogy az Európai Unió további összegeket rendelhet 2013-ig ehhez a folyamathoz, de remélem, hogy az Egyesült Államok, Kanada, Új-Zéland és Ausztrália mindkét ország számára, mind az Egyesült Királyság, mind Őrország számára segíteni fog a béke van és remélem, hogy alkalom adódik arra, hogy mind-mi-mind ott a helyszínen dolgozók e, segítsünk ebben. Nyilvánvalóan, hogyha elindítottak projekteket, akkor az a benyomás, és én is láttam, hogy ez csak Dublin, Dublin és Londonnak a feladata. Épp ezért nagyon fontos, hogy az európai képviselők nem csak azért, mert egyénenként szeretnék learatni a babérokat, hanem azért, hogy az Európai Uniót ismerjék el, az Európai Unió szerepét ebben a folyamatban. Mint ahogy mások is mondták, elnök asszony, az ön szerepét is szeretném elismerni a bizottságban, ahol önnek is köszönhető, hogy sikeres volt ez a munka, és remélem, hogy a kollégáival együtt folytatni fogja ezt a montát. Sean, Sean. Csak nagyon röviden. Egyetértek a kollégámmal. Amikor beszéltem, csak arra akartam rámutatni, hogy a vezetőség mind a két oldalon magáénak kéri a dicsőséget, a, az elért eredményekkel kapcsolatban, de ez nyilván őnélkülek nem történhetett volna meg, és Jacques Delors szerepét sem akarom, és a többiekét sem kisebbíteni, de arra akartam rámutatni, hogy az Európai Unió nem ö, ö, lobogtatta fennen, kellőképpen fennen a munkáját és hozzájárulását. De hogyha az embereket megkérdezzük, akkor az e- az efi ről az embereknek inkább az Egyesült Államok és nem az Unió jut eszébe. Csak ezt akartam mondani. Egy másik dolog. Az Európai Uniós képviselőket sokkal jobban részt kell venniük a dolgokban, hiszen ők az Unió arca. És ez is része annak, hogy miért nem nincs az emberek tudatában benne az Európa Unió. És ahogy én mondtam, Ian Paisley, amikor része volt ennek a, tagja volt ennek a parlamentnek, nagy szerepet játszott ebben a folyamatban. És ha ezért, elismerik a munkájukat, akkor olyas valamiért ismerik el az, a munkájukat, amiket igazából nem ők végeztek el. Csak ezt akartam mondani, elnök. Köszönöm szépen, és kérdezem Lindemann asszonyt, hogy kíván-e válaszolni a felvetésekre. Először is szeretném mindenkinek megköszönni a bizottság munkája tanúsított érdekelő és érdeklődést. A különböző kérdésekkel kapcsolatban, amiket felvetettek. Először is a nyilvánosság vagy annak hiánya. Azt mindannyian tudjuk, hogy ne, vannak nehézségek, nehéz jó sztorikat, jó történeteket felmutatni, főleg a kohéziós politikában és a, a béke folyamatban, a, az IFI-vel kapcsolatban. Amit mi csinálunk a bizottságnál, az az, hogy a nyílt napokon, amelyeket me, a régiók bizottságával közösen szervezünk, mindig van egy olyan műhely, amit a békeprogramnak szentelünk. Nem csak azért, hogy azokkal osszuk meg a békeprogram eredményeit, akik már amúgy is tudnak a, a békeprogramról, hanem is sokkal nagyobb közösséget célzunk meg ezzel, és nekik akarjuk elmondani, hogy milyen megközelítéssel, milyen hozzáállással kezeljük a békeprogramot, és hogy lássák, hogy hogyan lehet a jó gyakorlatokat hasonló esetekben felhasználni. Például az idén ezt a műhelyt két prezentációval kezdtük Malmöből és Rotterdamból, ahol, és voltak prezentációk azzal kapcsolatban, hogy a különböző megközelítések hogyan tudják segíteni a közösségeket, hogy hogyan tudnak jobban szót érteni egymással, összedolgozni, és hogy tudnak jobban egymással együtt élni. Tehát a magunk szintjén próbáljuk ezeket a jó példákat, a pozitív eredményeket megosztani azokkal az érdeklődőkkel, a nagy közönséggel, hogy béke programban milyen jó tapasztalataink vannak. A nyílt napokon volt magas szintű bizottságunk Vazilió és Hán biztosokkal, akik közösen mutatták be egy UEFA képviselővel, hogy hogyan segített a sport, hogy a különböző közösségekben a gyerekeket összehozzák, hogyan lehet egymást jobban megérteni, és hogyan lehet a békét teremteni egy a sport segítségével. Tehát igenis megpróbáljuk elérni a külvilágot a, azokkal az eszközökkel, amik eh, rendelkezés állnak, bár elismerem, hogy még van mit tennünk, főleg akkor, hogyha megkérdezzük Írország, Észak-Írországban az embereket, hogy kiüt eszükbe az IFI-ről, akkor alapvetően nem az EU e az első, aki eszükbe jut. De azt el kell mondanom, hogy majd léptettünk és teszünk lépéseket arról, annak irányába, hogy az Európai Unió látható jelenlétét biztosítsuk ezekben a programokban és projektekben. A az Európai Uniós képviselők összefogása a béke folyamatban és az IFI munkájában. Azt tudom, hogy az barózó elnök úr északi látogatása alkalmával nem voltak ott most az európai képviselők. Ez egy utolsó pillanat fontos döntése volt ez az elnök úrnak, hiszen az Egyesült Államokból jött haza, és az utolsó pillanatban döntött el, hogy leszáll és megáll eh, Észak-Írországban, és nagyon nehéz lett volna megszervezni tisztességesen. De minden esetre eh, veszel, vettem az adást, és a, az észak-írországi munkacsoport vezetőjének ezt továbbítani fogom, és majd meglátjuk, hogy hogyan lehetne jobban bevonni a parlamenti képviselőket abba a munkába, amit a munkacsoport végez. Nyugtázom azt is, a, fel, a nyugtázom a felvetett végrehajtási problémákat, a bürokratizmust, bürokráciát, amit a mi oldalunkról mi látunk, ugye mi azt látjuk, hogy jól működik, elég kellően jól működik a program. A kiadási előirányzatok tervnek megfelelően alakulnak, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ezek kis programok időbe telnek, még ezek elindulnak és hozzák az eredményeket. De mi elégedettek vagyunk azzal, ahogyan ezek állnak, és minden esetre meg fogjuk vizsgálni, hogy van-e a résztvevőknek különösebb aggodalma bürokrácia miatt, ami nehezíti a béke folyamat keretén belül a programok végrehajtását. A két eszköz jövőjével kapcsolatban a vita kicsit más felállásban fog lezajlani. Először is megnézzük, ha megnézzük az IF-it, akkor azt látjuk, hogy csak idáig volt e, az EU költségvetésben előirányzott összeg erre a célra, és most annak a lehetőségét vizsgáljuk, hogy hogyan lehet az alap számára további pénzösszeget lehet biztosítani. A 2011-12-13-ra a meglévő költségvetésben további pénzt szerezni. A, az IFI programok folytatását az Egyesült Államok ö, indította el azzal, hogy további támogatást folytat. Még erről döntés nem volt, az USA részéről, hiszen ott választások voltak, ami ugye új helyzetet teremtett, de az az elem, amelyik az Egyesült Királyságot és e, Írországot arra rá vezette, hogy keresse meg a bizottságot arra, hogy kötelezze el magát a programok folytatása mellett. Ez a dolog pedig az volt, hogy egyik oldalon a meglévő költségvetésben kell megtalálni erre a pénzt, és fel kell állítani valamiféle szabályozási keretet, amit majd itt és az Európai Tanácsban is meg kell vitatni, mielőtt ezt a, a mielőtt a folytatás valóságá válhat. A kicsit távolabbi kérdés, hogy a békeprogram folytatódni fog 2013, vagyis a költségvetési periódus végéig és a globális döntések fényében kell dönteni, a jövő költségvetési döntések fényében, hogy tudjuk, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre kohéziós politika céljára, és akkor már, akkor már látni fogjuk, hogy van-e helye a béke folyamatnak ebben a kohéziós politikára elkeresztelt zsebben. Azt gondolom, hogy most már minden kérdésre válaszoltam. Elnök, köszönöm szépen. Nos, akkor az együttműködésről beszélhetünk majd a jövőbeli békeprogrammal kapcsolatban. Jó, köszönjük Lindemens asszonynak. Nikolson úr, nagyon röviden üdvözlöm, amit hallottunk, de el kell mondanom, hogyha bölcsek akarunk lenni, akkor az elnök asszonynak igaza van, meg kell nézni, hogy hol tettünk jót. De ne feltétlenünk beszéljünk azokkal, akikkel itt akarnak beszélni, hanem olyan szervezettekkel beszéljünk, akik nem tudnak támogatást kapni. Hogyha az embereknek vannak kétségei, akkor figyelembe kell venni, hogy a munkacsoportnak a munkáját félidős ellenőrzéssel, értékeléssel kell megnézni, és ezt kérem ma a bizottságtól. Tehát a félidős értékelés benne van, és nem akarom, hogy az SCUPP-t kérdezzék meg, mert ők azt mondják, hogy majd nincsen szükség, mert ők irányítják ezt ezeket. Tehát épp ezért független felügyeletre van szükség, hogy működik-e ez, vagy nem. És csak ezt kérem itt nem akarom, hogy engem vonjanak ebbe, ott vannak a képviselők. Mi vagyunk Észak-Írországban a képei az Európai Uniónak. Tehát amikor az északírek gondolkodnak az Európai Unióról, akkor a képviselékre gondolnak. Tehát mi tudjuk eladni azt, hogy mi történt. Tehát épp ezért kérem a bizottságtól, hogy tegyék meg ezt a félidős értékelést. Minden szervezet elkövet hibákat, és hogyha vannak problémák, akkor próbáljuk és oldjuk meg őket, és ezért működjünk együtt. Igen, köszönjük James, figyelembe vesszük ezt a megjegyzést, és meglátjuk a bizottsággal együtt, hogy hogy tudjuk, tudunk ennek a kihívásnak megfelelni. Most akkor lezárom az ülést, ugyanis a 9-es pontot elhatároztuk. És délután találkozunk, hosszas szavazás vár ránk, tehát azokat a kollégákat, akik nem tudtak eljutni Brüsszelbe, szeretnénk itt pótolni azzal, hogy sokan részt vesznek. Köszönöm.